Good morning, ladies and gentlemen. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, köszöntök mindenkit. Kérem szépen foglaljanak helyet. Hogy kezdhetjük, kezdhessük a ma délelőtti ülést. Köszönöm szépen. következő napi rendi pont következik, ami pedig nem más, mint egy véleménytervezetet meg, véleménytervezet megvitatása az ECON bizottság jelentéséről van szó, gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere, a 2018. évi éves növekedési jelentés. Az európai szemeszter a gazdasági és költségvetési politikai koordináció eh, ciklusa, és az Európai Unió számára és a tagállamai számára lehetővé teszi, hogy a gazdasági és költségvetési terveiket egyeztessék, eh, figyeljék az előrelépést, adott időpontokban. Az ECOM bizottság két saját kezdeményezésű jelentést készít minden évben erről, egyet tavasszal és egyet össze. A tavaszi jelentés a költ, az Európai Bizottság éves növekedési jelentésén alapszik az el, következő évre vonatkozóan, és igyekszik az éves gazdaság és szociális prioritásokat befolyásolni, eh, amelyek a tavaszi Európai Tanácsi Ülésen kerülnek elfogadásra. Az ECO most a 2018-as tavaszi jelentést eh, készíti el. A ez id, a, tavaly november 22-én az Európai Bizottság által éves növekedési jelentés címen kiadott előremutatások eh, alapján. A bizottság az Ekon azt kérte, hogy a Regi szakbizottság készítse el a, jelen, a véleményét. Ezt fogom ma bemutatni. Az ECON ütemterve miatt februárban kell szavaznunk, ezért azt javaslom, hogy a módosítások benyújtásának határideje rövidebb legyen, január 32, 17 óra. Én most bemutatom a véleménytervezetemet, és aztán utána fogunk tudni az árnyékjelentéstevőkkel e, és a regi e, tagokkal egyeztetni, eszmecserét folytatni, és most bulgárul fogom folytani. Tisztelt e, Hölgyeim és Uraim! Az a, az örömért, hogy a szakbizottságunk álláspontját bemutassam, elkészítsem az európai szemeszterre vonatkozóan. A, ebben a véleményben utalunk arra, hogy az európai gazdaság a e, lassan e, talpra áll, e, pozitív a növekedés, és a munkanélküliség a legalacsonyabb szintre esett azonban nem minden tagállamban valósul meg egyformán a fellendülés, és a munkanélküliségi ráták sok tagállamban kifejezetten magasak, főleg a fiatalok között. Ezért erősít értjük azt, hogy a konvergenciát és a kohéziót erősíteni kell a pozitív dinamika fényében, ami Európa pozitív gazdasági taprálását erősíti. Az ország specifikus ajánlásokat üdvözöljük, azonban aggasztónak tartjuk, hogy ezen ajánlások végrehajtása nem egységesen történik meg. Ebben az összefüggésben azt kérjük a tanács az Európai Bizottságtól és a tagállamoktól, hogy működjenek együtt annak érdekében, hogy a tagállami beruházásokat erősítsék. A véleményben, a bizottság nevében hangsúlyozzuk, hogy mennyire fontos szerepet játszik a kohéziós politika a fellendülési folyamatban. Ez a politika, a fő beruházási politika, eh, a beruházás fő forrása Európában, és azt gondoljuk, hogy a kohéziós politika és az európai szemeszter közötti kölcsönhatásokat erősíteni kell, hogy a, eh, fokozódhasson a kohéziós kiadások sokszorozó hatása. Emellett hangsúlyozzuk, hogy az ESB alapok végrehajtását fel kell gyorsítani, mivel e, ezek e, jelentik a legfontosabb támogatást a szerkezeti reformok és nemzeti beruházási politikák szempontjából. A tagállamokat felhívjuk arra, hogy alakítsanak ki szilárd koordinációs struktúrákat, hogy az alapokat hatékonyabban fel lehessen használni. Üdvözöljük az Európai Stratégiai Beruházási Alap 2020-ig való meghosszabbítását. Ez hozzá fog járulni a beruházások ösztönzéséhez. Kiemeljük a komplementaritások és szinergiák megvalósulásának szükségességét az említett eszközök között. Kiemeljük ezen kívül a strukturális reform támogató program szerepét, a tagállamok számára, ahogy a reformjai kivitelezéséhez segítséget eh, tudjunk nyújtani. Ez személyre szabott segítségnyújtás, tehát hangsúlyozzuk e tekintetben a fenntartható szerkezeti reformok folytatását minden kormányzati szinten, valamint eh, a bürokrácia csökkentésének fontosságát hogy javítani lehessen az üzleti és beruházási környezetet. Ez tehát röviden a vélemény tervezetem bemutatása, és most várom, kíváncsian várom az árnyék jelentéstevők hozzászólásait, hiszen szeretnénk egy kiváló véleményt készíteni. Most megadom a szót Polcsák úr az első, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nos, a véleményével kapcsolatban azt szeretném elmondani, eh, hogy ön minden prioritást röviden felsorolt, amelyek összefüggnek az európai szemeszterrel. Kisebb javításokat javasolnék, módosításokat javasolnék, ez összefügg az ön által elmondottakkal. A munkanélküliségről van szó, illetve az FC szerepéről. Először, ami az FC-t illeti, meg kell néznünk ezt az egyensúlytalanságot, ami a legutóbbi jelentésben eh, kiemelésre került konkrétan, az EU 15 tagállama, régi tagállama és a 13 újabb tagállama közötti egyensúlytalanságról van szó. a, az arány 91 a 9, 9 szemben a régi tagállamok javára. Meglátjuk, hogy hogyan fog kinézni a helyzet a következő évben. Ez az egyik legfontosabb megjegyzésem. A másik a munkanélküliségre vonatkozik. Nagyon örülök annak, hogy a munkanélküliségi rátát megfelvetette az ifjúság körében, azonban e, ez egy nagyon mélyre ható okokkal rendelkező öm, öm, jelenség, és ezért nagyon fontosnak tartom, hogy a strukturális munkanélküliség témáját is vessük fel az európai szemeszterre vonatkozóan. A két fontos témát, amit szeretnék itt, amivel szeretném ezt kiegészíteni, ezt akartam elmondani. Amúgy a vélemény kifejezetten egyértelmű és szókimondó, úgyhogy más nem is akarok hozzátenni. Köszönöm, Pirinszki úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az idei éves növekedési jelentés és a szakbizottságunk ezzel összefüggő véleménye az ECON szakbizottság jelentéséhez újra még jelentősebb, mint korábban. Az elmúlt napokban elég nyugtalanító kijelentéseket hallhattunk a globális és az európai gazdaság fejlődéséről. Tegnap Davosban vezető európai politikusok nyilatkoztak arról, hogy mennyire nyugtalanítja őket az európai gazdaság alakulása. Ezen fejlemények miatt a szociális és a gazdasági különbségek egyre erősebbek, egyre jobban kirajzolódnak, és a politikánkat alapvetően kell átgondolni. Anélkül, hogy részletekbe mennék, azt gondolom, hogy az ön véleménye kiváló kiinduló pont a javaslatok kidolgozásához. és a minőségi megfontolásokhoz. Itt tulajdonképpen egy policy mix lehetősége merül fel, különböző politikai eszközök együttes felhasználása. Eddig azt tartottuk jónak, helyesnek és fontosnak, hogy jó gazdasági, politikai és szociális döntési mixet alakítsunk ki, és ennek köszönhetően javítsuk a növekedést. Így azonban ezeket a mélyrehatóbb strukturális problémákat még nem lehet eh, megoldani, és eh, ezek a változások nem eh, elegendőek. Ez az ördögi háromszög. Ez új iránymutatásokkal és új elvekkel kell, hogy kiegészüljön a szociális jogok pilléréből, ebből a pillérből tehát, amely egyre fontosabb, jelentősebb. A beruházási politikát is alapvetően újra kell gondolni. Nyilván önök sem felejtették el, hogy az ECON szakbizottságban felmerült az az aggodalom, hogy a közberuházások szintje továbbra is csökken, és ezáltal regionális szinten nehezebben alakul a közszolgáltatások biztosítása, és ez egyes csoportok szociális kirekesztéséhez vezet. Azt gondolom, hogy a mi szakbizottságunk ezt is megemlíthetné. Ön említi a strukturális reformok programját, ez nyilván egy nagyon fontos program. Ez a program azonban a arra kell, hogy koncentráljon, hogy a strukturális alapokat és a beruházási alapokat jobban ki tudjuk használni. A strukturális, vagyis szerkezeti reformok különböző, különböző értelmezést tesznek lehetővé. Itt mi főleg a problémák megoldását tartjuk szem előtt azáltal, hogy a beruházási alapokból rendelkezésre álló források jobb lehívása megvalósul. A fő beruházási e, eszköz egy új beruházási politika, és egy olyan következtetés, e, amely visszhangra talál a e, közbeszédben is. Beszéltek a kvantitatív easingről, most azonban a minőségre kell koncentrálnunk. Köszönöm szépen Pirinszki úr, Ekár árnyék jelentéstevét nem látom, Omás úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen, hogy a fiatalok munkanélküliségére helyezte a hangsúlyt, ami valóban továbbra is elég magas. Számos kevésbé fejlett régióban, és az ultraperiférikus régiókban különös tekintettel, annak ellenére, hogy növekszik a gazdaság, ugyan szerényen, de ennek ellenére sem sikerült ezt a negatív tendenciát megfordítani. Az európai e, e, Egyetetek a szakbizottság elnökével, illetve ami az országonkénti jelentést illeti, és a regionális politikára vonatkozó jelentést. Mi itt egyszer nem értünk egyet, mert azt gondoltuk, hogy ennek nincs helye a regionális politikában. Az országonkénti jelentés és a strukturális reformokra vonatkozó ajánlások a regionális politikától messze állnak, A megszorítási politika kifejezetten hozzájárult eh, ahhoz, hogy egyre súlyosabb lett a helyzet eh, egész Európában, és nem szabad eh, a múlt hibáit újra elkövetni. Úgyhogy itt alapvető véleménykülönbség van az elnökasszony és közöttem, a többi tekintve egyetértek. Thank you very much. I don't see Mr. Köszönöm, Skörlec urat nem látom. Rope úr szeretne az ő nevében hozzászólni. Köszönöm szépen. Néhány megfontolást szeretnék megosztani önökkel. Az ön javaslatai a fő területekre koncentrálnak, Egy kicsit engedhetünk a feszültségből, mert növekszik a gazdaság, persze nem elég gyorsan. Azonban ez a növekedés nem kompenzálja a 2008-as válság negatív hatásait. Ez egy szomorú tény. Számos országban az emberek még mindig érzik a válság hatását, alacsonyak a jövedelmek, jövedelmek, de vannak azért pozitív tendenciák. Hadd mondjam el, hogy a kohéziós politikának véleményem szerint jobban hozzá kellene járulnia a helyi és a regionális gazdaságok fejlődéséhez. A kohéziós politika gyakran arra koncentrál, hogy a közösségek életét javítsa, az infrastruktúrát fejlesz például, ez is fontos, de jobb eszközöket kell biztosítani a régióknak. Ki kell tudniuk használni a regionális politika lehetőségeit, mégpedig rugalmasabb módon. Azt gondolom, hogy a helyi önkormányzatok emellett részt kellene, hogy vegyenek a jó projektekben, és ez javítaná a helyzetet az adott régióban. Azt gondolom, hogy a jövőben a kohéziós politika egy olyan eszköz lehet, ami a helyi kezdeményezéseket támogatná, és lehetővé tenne bizonyos szintű rugalmasságot. Egy másik dolog, amiből, amit ki kellene használnunk, az az energia. Tudják, hogy a tagállamok az energia szükségletüknek több mint a felét harmadik országból eh, vásárolják, ez évi 400 milliárdos kiadást jelent. Arzon kellene gondolkodnunk, hogy hogyan tudunk mi magunk energiát eh, termelni, előállítani és a helyi forrásokat eh, kihasználni. Hogyha energiát vásárol, vásárolunk, akkor harmadik országok jólétét erősítjük. Azok az országok, amelyek energia értékesítésből mm, jutnak jövedelemhez, e, ezt nem éppen a legpozitívabb célokra használják föl, tudjuk, hogy mi folyik a világban. E, gondolkodjunk a körforgásos gazdaságon, és ez is e, hasznos eszköz lehet számunkra, főleg a kevésbé fejlett régiók fejlesztésében. Gyakran látjuk, hogy a monopóliumok a nagyobb eh, városok jobb helyzetben vannak, és a tagállamok között is nagy különbségek vannak. Hogyha Litvániát nézzük például, a jólétben megmutatkozó eh, különbség háromszoros a főváros javára a vidéki területekhez képest. A tagállamokat eh, arra kellene ösztönözni, hogy csökkentsék az országokon, a régiókon belüli különbségeket. Ez elengedhetetlen, és ez hozzájárulhat az általános konvergencia erősödéséhez. és a egyes tagállamok állampolgárai nem éreznék szükségét annak, hogy elvándoroljanak és másút próbáljanak boldogulni. Aztán az adórendszerek kérdését is föl lehet nevetni a tagállamokban. Ezek ugyanis torzítják a feltételeket, nagyon sok az inkompatibilitás, egyes tagállamok bizonyos cégeknek kívánnak kezde, ö, ö, kedvezni és egyes más tagállamok pedig egyre gyengébb helyzetben vannak, ez sem elfogadható. A polgárok nem fogadják el. Az adó téma is, tehát a napirendi pont kell, hogy legyen, hiszen ez nagyon fontos számunkra. Nem látok mást, aki jelentkezne. Úgyhogy megadom az Európai Bizottság el, ö, képviselőjének a szót, Ákova. Asszony, tessék. Önnek. Remélem. Uh, yes, I would uh, like to thank... Igen, szeretnék köszönetet mondani a véleményért, és úgy gondolom, hogy uh, valóban abban az irányban halad, amit most uh, a legkedvezőbbnek gondolunk Eh, az alapok eh, pozitív hatásával kapcsolatban. Reagálni szeretnék az egyik jelentéstevői megjegyzésre, nevezetesen, hogy eh, a CSR-ok euh, la politique. Je, on ne peut pas dire que les recommandations par pays dénaturent la politique parce que elles représentent en fait des grandes directions. És nyilván a tagállamoknak meg kell próbálni növek, növelni az alapok hatékonyságát, tehát az egy, ebben, ezekben az ajánlásokban megfogalmazott dolgok elengedhetetlenek, hogy az alapokat ne csak elkölteni tudják, hanem az adott hatást is elérjük ezekkel a beruházásokkal. Igaz, hogy az ajánlások eléggé általánosak, de hosszú távúak. Egyes tagállamok pontosan tudják, hogy mit kell tenniük annak érdekében, hogy az alapok felhasználásával valódi pozitív hatásokat érjenek el. Másodszor a strukturális fondok, alapok kifejezetten és nagyon jól alkalmazkodnak időben és a szemeszterhez, az ex ante feltételhez kötés is működik Egyesek legalábbis nagy többségét sikerült teljesíteni, nem mindegyiket, de vannak olyanok, amely, amely feltételeket már a programok elkészítése előtt teljesítettek, tehát ez kiválóan előkészíti a beruházásokat, és így a cselekvési tervek kidolgozása is folyik, amelyre szükség van a programok lefolytatásához, és ez mind előkészíti a tagállamokban a beruházási terveket, terepet, és ennek köszönhetően azt várjuk, hogy a beruházások tényleg pozitív előnyel járnak, fenntarthatóak lesznek ezek az eredmények. Azt gondolom, hogy erről persze lehet vitázni, mindazonáltal az ajánlások azt célozzák, hogy a politikák és a beruházások megfeleljenek a tagállami szükségleteknek, és a beruházási terep előkészítése megtörténjen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Omer Zsiós szeretne erre reagálni. Igen, nekem lenne egy rövid megjegyzésem, válaszom. Figyelemmel kísérem az Európai Bizottság válaszát, de ne felejtsük el, hogy ez egy politikai közgyűlés, ebben a környezetben politikai vitát folytatunk, és jogunk van ahhoz, hogy politikailag értékeljük az európai politika tartalmát. Amit én mondtam, az az, hogy ez az az országonkénti ajánlások, hogyha ezek belekerülnek a regionális politikába, akkor ez a regionális politikát kiüres, kiüresíti, megfosztja eredeti jelentőségétől, eredeti értelmétől. Köszönöm szépen. Köszönöm jelentéstevőként és elnökként, bizottsági elnökként. Nagyra becsülöm eh, az összes politikai állásfoglalást az összes frakció részéről és ezek tükröződni is fognak a védeges álláspontban és a Regészek Bizottság véleményében. Ezért szeretnék köszönetet mondani valamennyi tevének, és várom a módosítókat. Szeretnék köszönetet mondani az Európai Bizottságnak, amiért határozottan állásfoglaltak, ezt tisztázták az állásfoglalásokat, ezt jól ismerjük most már elfogadjuk az indoklásokat és a megjegyzéseket, eh, eh, pontosabban ezeket megfontoljuk. A végső vélemény, szakbizottsági vélemény azonban a jelentéstevő és az árnyék jelentéstevő közös erőfeszítésének eredményeként fog majd kikovácsolódni. A módosítók benyújtásának határideje január 30-a, azaz jövő hét. Köszönöm szépen! Uh, a napirendünk következő pontjára térünk rá. Ez a B politikai osztály által szervezett műhelymunka a társadalmi területi kohézióról szóló hetedik jelentés kapcsán. A jelentést a Redzsi Szakbizottság kérésére készítette a politikai osztály a hetedik kohéziós jelentés témakörében. E, mint tudjuk, a szakértői panel e, képviseli e, a gyakorlati szakembereket, a tudományos életképviselőit minden szintről, és a szakértők arról fognak beszélni, hogy a különböző európai területeken milyen fejlődés várható, Eh, hát, eh, eh, mi lehet a közepes jövedelműek csapdája, mi lehet a neurologikus kapcsolat a vidéki és a városi között, térségek között, és így tovább. Nagyon sok háttérdokumentumot kaptak a képviselők. Ha esetleg nincs önöknél, itt valahol a teremben, a bejáratnál felvehetik a példányokat, magukhoz vetik a példányokat. A műhelyi munkát azzal kezdeném, hogy megadom a szót John úrnak, aki a hetedik jelentés jelentéstevője. Ez a régi saját kezdeményezési jelentése amely nagyon fontos a szakbizottságunk számára. Úgyhogy megadom João úrnak a szót. Merci, Madame euh, la Présidente. Quelques mots, effectivement, avant que démarre. Köszönöm szépen, elnök hogy néhány észrevétel szeretnék tenni beszámolónkról. Először is meg szeretném köszönni, hogy elfogadták, hogy meghívtak bennünket, és ilyen módon megszólalhatunk ebben a kérdésben. Ugyanakkor a hetedik kohéziós jelentés, amelyről beszámolni szeretnénk, mégiscsak nagyon fontos, nagyon szoros a határidő, és ezért szólalok itt fel. Soit d'envoyer un message euh, qui soit clair à, à la Commission euh, et en amont des propositions dans le cadre. És euh, gyakorlatilag a többéves pénzügyi keretrendszerhez tartozó javaslatok kapcsán kár lenne olyan jelentést fogalmazni, amelyik unalmas. A cél inkább az, hogy egyértelmű üzenetünk legyen, és az a közös célunk, hogy tanulságokat fogalmazzunk meg, és jobbá tegyük a politikákat jövőre nézve a ma felszólalók különböző vonatkozásokra fognak szólni, eh, amelyek fontosak lehetnek az új közéspolitikák megfogalmazása során. És úgy gondolom, hogy azzal, hogy a problémákat már meghatároztuk, tulajdonképpen ma az a célunk, hogy lassan a megoldás javaslatokkal is előálljunk. Ez nagyon fontos rész lesz az én jelentésemnek is. Ami a második témát illeti, a jövedelmi csapdák után, ez a városi kihívások, az urbánus életmód kihívásai, a városi életmód lehetőségeket jelent, ugyanakkor kihívásokat is hoz magával, hiszen eh, a városokban eh, a territoriális területi vonalkozásokon kívül szocioekonomiai problémák is felmerülnek, kis közösségek alakulnak ki, amelyek kifejezetten szegénységben élnek. Ezekről a kérdésekről részletesen vitát folytattunk, és a helyben megválasztott szakemberek hozzájárulása alapján tudjuk, hogy ezeket a kérdéseket javítani kell. Ez lesz az, amire a jelentésem koncentrálni fog, de mindenképpen akkor teszünk, helyi járunk a leghelyesebben, hogyha a közös politika, a a közös politika legfontosabb vonalkozásairól a szakítőket hallgatnák meg. Köszönöm, mondja az elnök, akkor megnyitjuk a vitát. Andras Rédesz professzornak adom meg a szót először is, aki a gazdaságföldrajzi területen dolgozik a Londoni Egyetem, Londoni Egyetemi professzor, és a középszintű keresettel rendelkező kivedelmi csapdájáról fog beszélni. 15 percben. Thank you very much. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy lehetőséget adtak, hogy megvitassuk a hetedik jelentést. E, nos, kétféle régió van, amelyre a politika csinálók általában odafigyelnek, mind a tagállam, mind az Európai szinten. Az egyik a legkevésbé fejlett régiók, ahol a legalacsonyabb az egyfőre jutó GDP brut nemzeti jövedelem, a másik pedig a nagyvárosi területek, amelyek, eh, amelyeket gyakran úgy tekintenek, hogy ezek a gazdasági növekedés motorjai. Nos, eh, kétségtelen, hogy ez így van, ugyanakkor eh, vannak olyan régiók, amelyek a két szélsőség között középen megragadtak és azt szeretném megmutatni, hogy ezeknek a középen megragadt, megragadt régióknak is vannak gazdasági potenciájai. Nos, ezek a térségek nem a legmodernebb régiók, de számos vonatkozásuk van, amelyek közösek. Pontosabban nem, semmiképpen nem homogének ezek a régiók, de sok közös tevőságok van általában alacsony szintű, de folyamatos növekedésen mentek át az elmúlt évtizedeken a nagyvárosi térségekhez képest. Sok esetben ezek a régiók eljutottak egy fejlettségi szintre, mely általában az Európai Unió átlaga alatt van egy kicsivel, és ezen a szinten maradnak, de gyakran az Európai Unió átlaga fölött voltak ezek a térségek, és hosszú idő alatt relatíve csökkent a fejlettségi szintjük. Ilyen például a foglalkoztatási arány nagyon alacsony ütemű növekedése. Beszélhetünk észak-kelet Franciaországról, a Belga Valóniáról, Dél-Spanyolországról, Dél-Olaszországról, és ezeknek a régióknak a nagy része folyamatosan alacsony, relatív, szint, relatív alacsony szinten teljesített az ország többi részéhez képest, és általában nem e, teljesítenek jó, e, és nem csak a válság kezdete óta, hanem már e, jóval az előtt sem teljesítettek különösebben jó. A térkép is azt mutatja, hogy az ország relatíve hogyan teljesít az elmúlt 25 évben, és ezeknek a térségeknek a nagy része jelentős politikai problémákkal is küzd, a korrupció szintjével, a, az államháztatás problémáival. Ezek mind visszafogják a fejlődést ezekben a térségekben. Nos, hogyan ö, alakult ki a középszintű jövedelmi régiók ö, csapdája? Nos, ö, sok olyan ö, állam, illetve régió van, ö, amely ütemesen növekszik egy darabig, és aztán megragad egy adott szinten. De miért? Nos, ö, ahogy a jövedelmek nőttek a múltban, ezek a régiók túl drágává váltak ahhoz, hogy versenyezni tudjanak a piac olcsóbb rutin termelést végző szektoraival, ágazataival. Ugyanakkor nem elég jó ahhoz, hogy a piac igényesebb, magasabb minőségi szintjével versenyezenek, hiszen most már vannak olyan régiók a világban, amelyek ugyanezeket a termékeket ugyanilyen minőségben, de lényegesen olcsóban tudják eh, szállítani Európában. Ezeknek a régióknak a nagy része nem, nincs még olyan szinten, hogy olyan előnyeket tudnának kínálni, mint a nagy eh, városi térségek. Sem eh, termelékenység, sem szervezettség szempontjából, sem gazdasági ökoszisztéma és klíma szempontjából sem pedig innovációs kapacitás és készségek szempontjából. Tehát hétköznapi nyelven fogalmazva ezek a régségek megrekedtek, csöbörből vödörbe kerültek. Ahogy egy brüsszel egyetemi professzor szoktam mondani, túlságosan központiak ahhoz, hogy, hogy, hogy költségben versenyezzenek, és túlságosan perifériálisak ahhoz, hogy, eh, hogy minőségben, eh, hozzáadott értékben versenyezzenek. Emiatt ezek a régiók egyre eh, rosszabb helyzetbe kerülnek, a politikai szempontból nagyobb kihívás jelentik, mert egyfelől ezeknek a régióknak van potenciája, jelentős potenciája növekedésre, amit nem használtunk ki, másrészt viszont egyre inkább támogatják ezek a régiók az elégedetlenség politikáját, és ezt látjuk az elmúlt években, az elmúlt két évben. Ez nem csak Európában igaz, Egyesült Államokban is látják ugyanezt, de Tájföldön is akár már egy ideje látszik. Ezek az elégedetlen régiók támogatják a szélsőséges politikai elképzeléseket. Nos, miért alakultak ki ezek a régiók? Semmit nem tettek ezeknek a régióknak az érdekében? Ez így talán nem jó megfogalmazás, nagyon sok beruházásra került sor, egy jelentős mennyiségű beruházásra került sor ezekben a régiókban, de ezek eléggé kevéssé voltak hatékonyak tagállami szinten, elég sok jóléti transferre került sor. viszont emiatt ezek a térségek gyakran függővé válnak, és egyfajta buborékban élnek, védett gazdasággal dolgoznak. Ezekben a régiókban általában sokkal nagyobb a közakarhozottak aránya, mint akár a nagyvárosi részségekben, akár az elmaradott térségekben. De ez mm. nem elég ahhoz, hogy fenntartható, folyamatos fejlődés és növekedés jellemezze ezeket a régiókat. Rengeteg eh, példa van arra, amikor, eh, jogállam, amikor tagállami eh, törvényeket hoznak ezeknek a régióknak a támogatására, ugyanakkor a strukturális alapokat inkább a szegényebb térségekre fordítják. És gyakran olyan régi ipari struktúrák eh, eh, felújítására került sor, amelyek valójában nem hoztak létre értékláncot, és eh, amelyek gyakran a támogatás megszűnése után újra elhalnak. Tehát ezeknek a térségeknek a gazdasági potenciáját mobilizálni kell. A mostani politikák vagy csak azt arra hatnak, hogy fenntartják a jelenlegi jövedelmi szinteket, és eh, tulajdonképpen inkább szociális politikáként működnek, mint fejlesztési politikáként. Másrészt eh, állandósítják azt a eh, képzetet, hogy ezekben a régiókban igazándiból nincs jövő, nincsenek lehetőségek, nincsenek, nincsenek munkahelyek, és nincs lehetőség a hosszú távú fejlődésre. És ez, ez, ez rettentesen nagy jelenézeseket váltott ki E, e, az itt lakókból, e, ezt nevezik ugye az elégedetlenség földrajzának. Tehát másfajta politikáról van szó, amire szükség lenne. Egyrészt ezeket a térségeket magasabb szintre kell emelni, nagyobb prioritást kellene nekik adni, nem csak politikai szükségletből, hanem nagyon komoly gazdasági oka is annak ennek. Ezeknek a régióknak a nagy része az európai népesség igényelentős százalékát teszi ki. És ezeknek az embereknek jobb lehetőségeket kellene biztosítani. Másrészt itt valóban jelentősek a gazdasági potán lehetőségek. Különböző kutatók végeztek ezzel kapcsolatban kutató munkát, az Európai Bizottság, az OECD is, és azt látjuk, hogy az Európai Unióban a növekedés egyharmada a legnagyobb városokból ö, származik, kétharmada az összes többi területből, és ennek nagyon nagy része ezekben a közepes fejlett régiókban keletkezik, amelyek nagyon nagy ö, ö, arányban megrekedtek ezen a felelősi szinten. Európa nem engedheti meg magának nem engedheti meg magának, hogy ezt a fejlődést, ezt a növekedést ne használja ki. Ezen kívül nyilván fontos, hogy más térségek is fejlődjenek, fontos a legfejlettebb és a legkevésbé fejlett régiók fejlődése is, de ez a fejledés nagyon gyakran függvénye annak, hogy a közepesen felett térségek mennyire dinamikusan tudnak működni. És ha a rendszer bármelyik részét figyelmen kívül hagyjuk, akkor kockáztatjuk azt, hogy az egész rendszer összeroskodhat. Látjuk, hogy Európa bizonyos országaiban a régiók hogyan reagálnak és látjuk majd, hogy hogy függének össze növekedési dinamikák a közepes fejlettségű régiók a kevésbé és a fejlettebb régiók irányában. Tehát úgy gondolom, hogy mindenképpen jó politikákra van szükség a közepes jövedelmi régiók támogatására, egy másfajta politikára, amely nem egyszerűen csak jóléti programokat valósít meg, amely könnyíti szociális értelemben a feszültségeket, enyhíti, Eh, hanem olyan politikákra van szükség, amelyek hosszú távon használják, használják ki a kapacitásokat, és eh, nem elég eh, megvédeni a legkevésbé fejlett régiókat sem, hanem, hanem föl kell őket készíteni arra, hogy állják a sarat a gazdaság új szeleiben azaz lehetőségeket teremteni a készségek fejlesztése eh, segítségével az innováció és a termelékenység javítása érdekében. De hogy lehet ezt elérni? Nos, van egy elképzelés, amely ilyen elméleti, de azt mondja, hogy eh, nem átfogó politikákra van szükség az Európai Unió teljes egészére, hanem érzékeny politikákat kell kitalálnunk. Mit jelent ez? Pontosabban a, a, a hely, helyre érzékeny politikákat kell kitalálnunk. Tehát nem egy átfogó elvet kell kitalálni, han, hanem olyan elveket, amelyek amelyeket kellő elméleti alapokon dolgoztunk ki, de különböző fajta régiók, különösen a középes szinten megregett régiók és mondjuk így régióklubok sajátos gyakorlati adottságainak a figyelembevételével. Tehát a helyi potenciálok gyakorlatilag nem kerülnek ilyen például kihasználásra, és és gondoskodnunk kellene arról, hogy senki ne legyen hátrányos helyzetben, csak azért, mert egy adott helyen születtek. nagyon fontos lenne a hordozható készségek kialakítása. Sokan az ilyen régiókban, a közepes fejlesztségű régiókban megakadtak. Számukra kell tehát lehetőséget adni, hogy dönthessenek, hogy maradni akarnak, és hozzá akarnak járulni ahhoz, hogy a saját régiójukat dinamizálják, fellendítsék, vagy pedig megfelelő készségeket szerezzenek, és elmozduljanak, hogy a gazdasági növekedéshez máshol Európában járuljanak hozzá. Figyelembe kell venni itt a szűk keresztmetszeteket, amelyek gyakran intézményi természetűek és korlátozzák az ilyen régiók fejlődését. Sajnos nem tudok minden részletre kitérni, de egy dokumentumot publikáltunk nem olyan régen, az Európai Bizottság publikált egy dokumentumot, amelyben mi Azért mondhatom, hogy mi, mert én is társzerzője vagyok kollégáimnak ennek a dokumentumnak, arról beszélünk a dokumentumban, hogyan lehet a -e célokat elérni. Végezetül tehát azt akarom csupán mondani, hogy jelenleg a közép, közepes jövedelmű régiókról elfeledkezve Európa problémákat halmoz fel. Egyrészt, mert a gazdasági potenciál egy nagy lehetőségét nem használják ki, így ezt a világ más részei töltik be ezeket a piaci lukokat, másrészt pedig ezek az akadályok befolyásolják a más régiók prosperitását, fejlődését, harmadsorban pedig ezekben a régiókban, hogyha növekszik az elégedetlenség, a gazdasági és szociális problémák, amelyek felütötték a fejüket, egyre csak erősödnek, növekednek majd. Ez pedig nem csak ezen régiók fejlődését aknázná alá, hanem Európa egész fejlődését is. Európa nem engedheti meg magának, hogy az ezen régiókban rejlő ciát ne aknázza ki, ezért úgy gondoljuk, hogy sokkal több figyelmet kell fordítani a közepes jövedelmű, de megakadt régiókra és az ő potenciáljukat leginkább sokkal jobban ki kell aknázni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Biztos vagyok benne, hogy egy csomó kérdést intéznek majd önhöz, de előttem, mielőtt a kérdésekre fordulnánk rám, meghallgatjuk a következő előadást, hogyan lehet a városi térségek előtt álló kihívásoknak megfelelni, az új kohéziós politika kialakítása és dinamikája. Mart Grizel, a European Urban Knowledge Network képviselője. Parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm, hogy meghívtak erre a nagyon érdekes workshopra. Röviden a hálózatomat szeretném bemutatni. Az EGTC hálózatot, városi ügyekért ügyekkel foglalkozó hálózat vagyunk, a gyakorlati szakemberek, a döntéshozók és a kutatók vennek benne részt. Különböző kutatásokat végzünk, például múlt évben az integrált városi fejlődésről 35 EU-s városban és 5 EU-n kívüli városban adtunk ki tanulmányt, vagy a radikalizáció ellen megakadályozásáról egy tanulmányt készítettünk, és nem olyan régen az Amsterdami Paktum, amelyet a holland 2016-os elnökség alatt fogadtak el, erről adtunk két dokumentumot. Ezen felül szemináriumokat és konferenciákat is szervezünk, gyakran az Urban Agenda for the EU a hálózaton belül, vagy pedig a mobilitási, vagy a, a más hálózatokon belül, és együtt működünk a spanyol kollégákkal, hogy egy nemzeti spanyol városi menetrendet dolgozhassanak. Ide ciprusi kollégákkal is együtt működünk. És a szociális integráció, a szomszédsági szinten való szociális integráció kérdésében francia és német kollégákkal dolgozunk együtt. De térjünk rá a témánkra, a városi dimenzió témájára. Persze ez nem egy teljesen új téma. Az általános figyelmet a városi dinamikára európai szinten és globális szinten is egyre inkább fordítják figyelmüket a kutatók ezekre a kérdésekre 2016-ot sokan az urbánus vagy örben évnek látták, ekkor fogadták el az új Urban Agendát, az új városi agendát 2016-ban. Ez a fenntartható növekedési célek elérésében játszott városi szerepet vizsgálja meg. Nem ez az a hely, ahol a megfelelő eszközöket kell megvizsgálnunk a 2014-2020-as időszakban, hiszen erről ma sok minden elhangzott. Sokkal inkább arról szeretnék beszélni, sokkal inkább a kohéziós politika városi és területi aspektusait szeretném megmutatni a tagállami hálózat igazgatójaként, illetve az Urban Agenda for the EU kidolgozójaként szólalok meg. Nos, ez a városi menetrend, az Urban Agenda felmutatja, hogy a konkrét témákban hogyan lehet együttműködni. Ez egy eredeti, multilaterális, sok szereplős megközelítés, amelynek célja az, hogy a városok tapasztalatát megossza egymással. Agenda and also our own report on One Year of Amsterdam and az Amsterdamban elfogadott városi menetrend vagy ágenda, illetve a bizottság információi adnak betekintést ezekbe a témákban. E 12 tematikus partneri témák már most operatívak, tehát működnek, és az egyik prioritási témát emeli ki az Amsterdami Paktum. Három partneri kapcsolatot építettünk ki, és én az első a négytől hatig terjedő partnerségeket vizsgálom meg az akcióterven belül. Mindegyik akcióterv a jobb tudáscsere, a jobb szabályozás és a jobb finanszírozás kérdését veti fel, és persze a kohézis politika jövőjéről szóló vitába illeszkedik be. A rugalmasság és az egyszerűsítés azok a kulcskérdések, amelyekről szólni szeretnék, és persze elsősorban is a kohéziós politika városi dimenziójáról. Nagyon komplex témával van dolgunk, éppen és rengeteg reformjavaslatot látunk, éppen ezért csak távirati stílusban beszélhetek. A reformjavaslatok kiválasztása nem tekinthető az Európai Unió vagy a hálózat eh, hivatalos álláspontjának. A makrogazdasági kondicionalitás vagy az alternatív allokációs kritériumokról nem beszélek, ezek tisztán politikai kérdések, és persze a tagállamokra vonatkozó szabályok hozzáférhetők. Senkit sem lep meg, hogyha azt mondom, hogy minden meglévő értékelés kihangsúlyozza a kohéziós politika fontosságát, mint az európai szolidaritás kifejezőjét, illetve a legmint legnagyobb um, európai beruházási politikai eszköz területi dimenzióval rendelkező eszközt. A kohéziós politikai jelentés azt mutatja meg, hogy milyen fontos a kohéziós politika az integrált városi fejlődésben, az általunk végzett kutatás, amely a, egy tíz évre tekint vissza, ugyanezen eredményekre jut. Vannak országok, amelyek az egész szakpolitika kiélezett stratégiai fókuszának szükségességéről beszélnek, mások technikai reformot tartanak szükségesnek széles körű egyetértés van abban, hogy a foglalkoztatás, a migráció, a szociális integráció, energiaellátás, fenntarthatóság és innováció méreható témáival kell foglalkozni, de um, vannak, akik attól óvnak, hogy ne terheljük túl a, ezt a szakpolitikát. Az egyszerűsítést, egyszerűsítésben a jelenlegi reform minden szereplője egyetért, többek között a mi tudáshálózatunk tagja is. A menedzsment, a végrehajtás, a kohéziós politika a irányítása, a megosztott felelősség elve. Ezekkel mindenki egyetért, de ugyanakkor sokan úgy gondolják, hogy a state aid vagy állami támogatási szabályok túl merevek. Ráadásul a kohéziós politikáról szóló jogszabályok mennyiségét sokan bírálják, kevesebb, egységesebb, átláthatóbb és érthetőbb szabályok szükségességet hangsúlyozzák ki sokan. A nagyobb rugalmasságról is sok mm, résztvevőnk beszél, a arra is szükség van, hogy a kohéziós politika szereplői jobban működhessenek együtt, kicserélve tapasztalataikat a különböző politikai prioritásokról, rugalmasabbá téve így a kohéziós politikát. Arra is szükség van, hogy jobban differenciálhassunk az egyes régiók igényei között. Persze a tematikus célok részt vesznek, részt képeznek a flexibilitásról szóló vitában, az a kérdés tehát, hogy mely régiókra és területekre koncentráljon a kohéziós politika, és hogyan lehet ezt a gyakorlatban a legjobban megvalósítani. A különböző országok véleménye jelentősen különbözik. Van, akik a jelenlegi megközelítést támogatják, amelyben a tematikus koncentráció fontosabb, mint a rugalmasság. A mindenki beszél a nagy rug a hatékonyság megelősítésről, és mindenki kihangsúlyozza a szinergiák és a komplementaritás fontosságát más alapokkal. Például azáltal, hogy koherensebb szabályokat fogadunk el. Hogyha a tipikus városi dimenziós szempontokat veszük figyelembe, az elmúlt MFF és kohéziós politikai tárgyalásban ez már egy hot topic, egy aktuális és vitatott téma volt. A német osztrák városi hálózat példa azt mondja, hogy a, vá... a hogy nagy szükség van arra, hogy a városi régiók célirányos pántlikázott támogat, támogatásokat kapjanak, hiszen a digitalizáció, a migráció, a forráshatékonyság vagy az éghajlat változási céloknak való megfelelés hatalmas terheket ró a városokra. Az integrált városi fejlesztés tehát egy cél, ehhez azonban a jogalapot rugalmasabbá kell tenni, például azáltal, hogy a városi fejlesztés számára egy rugalmas eszközt dolgoznak ki, hiszen a szigorúan pántlikázott pénzek nem mindig felelnek meg az elvárásoknak. Az urban-rural kapcsolatok, a városi-vidéki kapcsolatok is nagy kihívást jelentenek, Fontos, hogy ezen kapcsolatokat tovább erőssük és erősítsük, és megerősítsük így a kohéziós politika területi sajátosságát, innovatív megoldásokra van szükség, a mobilitás, az energiaellátás, a turizmus vagy akár az árvízvédelem területén. Az egyszerűsítés és a rugalmasság kérdése és fontos sarokkövét adja a megerősített városi dimenziónak, kevesebb administratív terhet kell róni a helyhatóságok vállára, ezt mindenki kihangsúlyozza. A partneri elv alkalmazását is sok szereplőnk kihangsúlyozta. A cél az, hogy a partneri szabályozáson belül minél több partner vehessen részt eh, egyszerű adminisztratív módon. Lássuk most az ajánlásokat, amelyeket az első akcióterv eh, fogalmaz meg, amelyet az Urban Agenda for the EU eh, esernyőjén vagy hálózatán belül dolgoztunk ki. A partnerség konkrét értékelést és témákat vet fel, amelyeknek komoly városi dimenziója van a munka még zajlik, ez egy igazi work in progress, éppen ezért csak a azon partnerségekről beszélhetek, amelyek az első akcióterveket elkészítették, a többi partnerség is elkészíti majd a part, az akciótervét. Ezek már másod, harmad generációs partnerségek, és itt 2018-2019-re készülnek majd el az akciótervek. Lássuk a városi szegénység kérdését, a 2016-ban létrejövő partnerségek dolgozták ezt ki. Az Amsterdami Paktum szerint a városi szegénység a, strukturali, a szegénység strukturális megjelenését írja le a deprivált régiókban, és erre egy koncentrált, egységes megközelítésre van szükség az városi regeneráció, a városi újjáépítés eh, az egyik megoldás, illetve a people-based, az emberekre alapított megoldás lehet a másik megoldás. Meg kell szólítani ezeket az embereket, akik ezen deprivált eh, körzetekben laknak. A strukturális szegénység kérdéséből be, betartó, beletartozik a gyermekszegénység is a partnerség tehát a városi régiók regenerációjára tesz javaslatot. Ez legyen a következő programi, programidőszakban a kohéziós politika egyik prioritása a munkanélküliség, a csökkenő életfeltételek, az egyszülős családok elszegényedése, illetve a migrációs háttérrel rendelkező családok koncentrációja jelenthetik azokat a tényezőket, amelyekre választ kell adni. Minden szereplőnek választ kell adni, de nem utolsó sorban be kell vonni az itt lakókat is, ezért a javaslat városi területi célok meghatározását javasolja, valamint városi paktumok vagy egyezmények megállapodását. A, így lehet megszólítani tehát az integrált stratégiákat, és így lehet a szociális alap és a regionális alap eszközeit a legjobban kombinálni a deprivált régiók regenerációjának érdekében. Ez lehetőséget adna arra is, hogy a városi helyhatóságok jobban felhasználják az EU forrásokat, bevonva más hatóságokat, akik különböző szinten dolgoznak az itt lakók um, igényeinek kielégítésén. Lássuk a második partnerséget a migránsok és menekültek társadalomba való befogadásával foglalkoztak. Ez a partnerség konkrét javas, akciókra tett javaslatot, Egyrészt a városok és a KKV-k számára nyújtott pénzforrások összekapcsolása, a migrációs és menekült hullám kezelését szolgáló és az integrációt szolgáló projektek jobb finanszírozása érdekében be kell csatlakozni, csat, csatornázni az EBB e hiteleket és az európai strukturális alapokat is. Aztán az önkormányzati szabályozás is nagyon fontos, hogy jobb és közvetlenebb hozzáférést biztosítsunk mindenkinek a városokban is a pénzforrásokhoz. Az integrációs költségvetési fejezetek az EMF, az ESF és más forrásokhoz való hozzáférés kell biztosítsa a dinamikusabb finanszírozást. Nagyon sokan keveset tudnak még a koordináció lehetőségéről, akár EU szinten, akár pedig nemzeti szinten. Nagyon fontosok szerepet játszanak a timeline-ok, mindenki számára világosá kell tenni a hozzáférhetőséget, a határidőket, ezek pedig gyakran az egyes finanszírozási források tekintetében különböznek, és így nem lehet elég hatékony munkát végezni. A migránsok és menekültek eh, sima gazdasági integrációját ezekkel az intézkedésekkel lehet szolgálni, Biztosítani kell például a városok hozzáférését az alapokhoz. Egy harmadik partneri viszonyra térek rá, ez pedig a városi mobilitásra koncentrál. Itt a fenntartható városi mobilitási tervek szükségességéről van szó. Ezt továbbra is e, támogatni kell a következő programozási időszakban. Általánosabban a partnerség e, azt javasolja, hogy az önkormányzatok, a városok, régiók jobban vegyenek részt a többéves pénzügyi tervezésben. A partnerség e, a városi és a regionális hatóságoktól azt várja, hogy vegyenek részt a tematikus prioritások kiválasztásában, és így a területi fejlődésben fejlődést támogassák. A e, magatartáskódexet a e, e, szabályozási környezetbe kell illetni, illetni, és a partnerségi elv tiszteletben tartása fontos szerepet játszik. Hadd térjek rá a negyedikre, a körforgásos gazdaságra. A hatékony forrás menedzsment regionális és urbánus és vidéki perspektívát követel. A kohéziós politika fontos eszköz abban, hogy a körforgásos gazdaságból valóság legyen, főleg a városi térségekben, illetve városi és vidéki területeket magukba fogadó régiókban. Ez a, a kohéziós politikában egy támogatható cél és egy integráló erő. E, végső e, pont ebben a partnerségben, amit említenem kell, az az, hogy a kohéziós politikának a jövőben is az innovációt és a eh, helyi szintű eh, kísérletezést kell támogatnia, eh, legyen szó az Urban Agenda partnerségek és az Urban Innovative action -ok közötti szinergiák létrehozásáról. Az, a városi agenda vagyis Urban Agenda, ez egy lenyűgöző kísérlet, valószínűleg 2016-ban kezdődött, 2020-ban is valószínűleg folytatódik. Ezen partnerségi tervek megvalósítása során az Európai Parlamenttel nagyon szorosan együtt kell működni, nem csak tehát a tagállammal és a bizottsággal. A köz reakció, feedback hamarosan megkezdődik. Az európai parlamenti képviselőket, policy makereket is felhívjuk arra, hogy vegyenek részt ebben a kommunikációban, hogy az ajánlásokat alakítani tudjuk. Ezen partnerségek harmadik generációjának értékeléséről van szó. A visszacsatolás egy weboldalon lehetséges, ezt látják itt a szlájdon, és a kiosztott anyagban is. jobb forrás rendelkezésre bocsátás, jobb tudás, terjesztés, ezek nagyon fontos célkitűzések, ezeket figyelembe kell venni a következő programozási időszakban is. Kérem, hogy továbbra is hallgassanak be. Gazdasági Fejlesztési Minisztérium tanácsadója, tanácsosa Lengyelországban az Európai Uniós stratégiai pilójával a lengyel perspektívából nyert tapasztalatok. Egy kicsit bonyolult ez a címelnök asszony, de megpróbálom kiegészíteni azt, amit a kollégáim ben egyetértek a kollégáimmal, de azért engedjék meg, hogy néhány dologgal kiegészítsem az itt elhangzottakat. Általánosságban a területi eh, megközelítés számomra a eh, eh, közösségekről minden esetre ezen területek szempontjából nagyon fontos egy közös nevezőt találni, és ezért beszélek inkább területi politikáról, nem városiról, vidékiről vagy regionálisról ahogy ezt Pozepov professzor és sokszínű hatással rendelkeznek, ami a különböző területeken élő emberek életére, életminőségére hat. És sokszínű hatással rendelkeznek, ami a különböző területeken élő emberek életére, életminőségére hat. Tehát, hogyha megnézzük a különböző anyagokat, amelyeket az Európai Bizottság készített 2017-ben, amelyek nem konkrétan a kohéziós politikára vonatkoznak, hanem mondjuk a globalizációra, a szociális hatásokra, a jövőbeni költségvetésre. Nos, ezek mind azt hangsúlyozzák, hogy még mindig nagy szükség van a területi politikára európai nemzeti és más szintek derül, hogy a közpolitika lenne a leghatékonyabb, hogyha az EU nemzeti szinten figyelembe veszi a a különböző, az eltérő területi adottságokat, nem csak problémákat, hanem adottságokat, az elengedhetetlen. Hadd fogalmazzak úgy, Jelen pillanatban az Európai Uniós kohéziós politika nem eh, hat teremtsen. Persze vannak különböző fontos előnyök, de hogyha megnézzük a kohéziós politikát, hogy a kohéziós politikával mi mindent lehet elérni, azt gondolom, hogy mindent, eh, minden potenciált kihasznál és kohéziós politika nem tud teljesen kivirágozni. Aztán fragmentált a kohéziós és ezeknek a koordinációja nem valósul meg száz százalékban. Mindezt hangsúlyozva, hadd mondjam el, hogy ha lengyelek, és ezeknek a koordinációja nem valósul meg száz százalékban. Mindezt hangsúlyozva hadd mondjam el, hogy ha lengyel szempontból nézzük, a kohéziós politika kiváló munkát végez Lengyelországban. Egy belső poszt készíti ezt, és ez is megerősíti azt, hogy a kohéziós politika fontos szerepet játszik a konvergencia elérésében, a, növeli a, a versenykép jelentést, mindenkinek figyelmében, figyelmébe ajánlom, csökkenti a szegénységet, erősíti a humán kapi, tőkét, és európai nemzeti és regionális összekötő transport közlekedési hálózatot épít ki. Hogyha megnézzük kicsit szorosabban, hiszem, hogy ez segít nekünk, segít nekünk az elkülönítést, illetően segít nekünk abban, hogy prioritizáljuk a a támogatásunkat a hozzáadott értéket képviselő európai projekteket. Az ex ante feltétel rendszert a különbségek leküzdésében a területi eszközök nagyon pozitív szerepet játszanak a különböző koordinációs együttműködési e, programokban, azonban ezek e, nem képesek megfelelő változást hozni, hogy e, megvalósítsák. Tehát vannak nagyon szép programok, nagyon szép eszközök, de a meglévő területi különbségeket nem sikerül leküzdeni. Persze vannak európai támogatási programok, hozzáférési lehetőségek erősítése, más régiók növek, növeksz, növekednek, jobban növekednek a támogató régiókban, növeli a regionális e, eltéréseket. Látják itt ezeket a kis térképeket, régió alatti szinten vizsgáltuk meg e, a helyzetet, hogy miért vannak e, ezek, miért koncentrálódnak a problémák ezekre a területekre, és azt láttuk, hogy vannak nagy vesztesek, a közepes városok például, és főleg a vidéki területek, amelyek állandóan margóra szorulhatnak. Azonban ez a kép nem csak a történelemre vezethető vissza. Eh, Kelet és Nyugat Lengyelország közötti eh, eh, különbségekre. Most már sokkal bonyolultabb a helyzet, és régiókba is begyűrűzik. Aztán röviden, milyen büszkék vagyunk, és nagyra értékeljük a kohéziós politikát, de ezzel egy időben egyre nagyobbak a területi különbségek, a fejlődési lehetőség koncentrálódik kisebb, kevesebb területre, és ez a kevesebb terület, vagy kisebb számú település csökken. A globalizáció, a közös piac és más nagy erők erősebbek. Mit lehet tenni? Nos, vannak hasonló adottságú régiókban. Ez azt jelentheti, hogy más is szerepet játszik, nem csak a pénz és a kohéziós politika, regionális és helyi politikákkal kombináljuk. Hát ez könnyebb mondani, mint megvalósítani. Milyen típus, létrehoztunk egy listát, András Poze által bemutatott listához hasonló listát lengyel összefüggésben. Melyek azok a tényezők, amelyek segíthetnek nyilván? Az erős koordinációs mechanizmusok a különböző ágazati policy eszközök között, a területi célok elérésére való koncentrálás és operatív programok, ezek csak részben váltották be a hozzáfűzött reményeket, ez még nem működik teljesen a jó minőségű intézmények felépítése is elengedhetetlen, e, és e, a helyi vagy területi partnereket e, ösztönözni kell ebben, hogy aktívan működjenek együtt a kormánya. A hatékony többszintű kormányzás egyértelmű, illetve a, a kísérletezést, kedv, kísérletezésnek kedvező környezet is nagyon fontos. A lengyel régiók próbálják a különböző problémákat, a hatékonytalanságot leküzdeni. Hivatalos lengyeli, lengyel pozíciót ezzel kapcsolatban még nem tudom bemutatni, de hadd mondjam el, hogy készítettünk egy anyagot, John Butler, Joachim Oliveira, Martins, Peter Wolsner eh, részvételével 2017 eh, kezdve az elsővel, ami egy stratégiai megközelítés. Azt gondoljuk, hogy a kohéziós politika hatékonyabb lehet, az, hogyha jobb, szerepen, jobb helyen szerepelne az Európai Uniós 2020 utáni stratégiai célkitáltalános politikájába. A kohéziós politika nélkül ez csak egy stratégia lenne, és a területi dimenzió el satnyadna. Aztán egy másik fontos dolog, amit említenem kell, nyilván aztán nemzeti szinten, regionális szinten hogyan lehet a különböző politikákat tehát kombinálni. De például, hogyha azt gondoljuk, hogy a CSS-nak a stratégiai reformra kellene eh, koncentrálnia, növekedések, eh, szerkezetváltásra, kohézió szinten meg kell, hogy maradjanak, ez logikus. Aztán számos más javaslatunk eh, van, amelyeket itt összefoglaltam és ezek nagyon hasonlítanak azokhoz, amelyeket András említette, Mivel nincs túl sok időnk, nem fogom ezt a workshopon dolgozunk. Egy kicsit csalódott vagyok ez az ott megfogalmazott ajánlásokkal kapcsolatban. Ezek főleg végrehajtásra vonatkoznak, de hogyha megnézzük ezt a végrehajtás szempontjából a radikális egyszerűsítés a kohéziós jelentésben is szerepel. Én azt gondolom, az egyszerűsítés mindig több nehézséggel jár a végén. a, ezek a, az eszközök nem mindig érik el a területi is, aztán a tematikus adottságok, még itt mindig van valamilyen szintű hozzáadott érték, de ezzel egy időben nagyobb rugalmasságra van szükség a különböző értékek és célok között, amelyek a helyi adottságok. Köszönöm szépen a legnagyobb kedvezményezett tagállami szempontjából hallottunk az európai ügyekért felelős bizottság vezetője, az Ile de France régió képviselőtesteténél. És meg is adom a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is köszöntök mindenkit. Tisztelt elnök asszony! És köszönöm szépen a jelentéstevő meghívását és a szakbizottság munkatársait, a képviselőket, az Ile-de-France régió az első olyan, eh, az legfontosabb eh, régió, eh, a GDP 30%-át teszik, és a legnépesebb, tehát a lakosság 20%-át, hogy az egyik leggazdagabb európai régióról van szó. Mindazonáltal a pozitív példák ellenére azért van egy nagy területi eltérés a régión belül gazdasági, szociális, környezeti szinten, tehát régión belüli eltérésekről beszélek. sőt, szegénységi küsz, szigetek is vannak. Például a Szentszenniki körzet, az az egyik olyan körzet, amely Franciaország egyik legszegényebb körzete, és ez is itt van. Ile de France ez egy olyan eh, régió, eh, amely 70%-ban mezőgazdasági és erdőségi eh, régió, és ezért nekünk nagyon fontos a fenntartható és produktív mezőgazdaság garantálása mindazonáltal. A régió elköteleződik, elköteleződött amellett, hogy az urbánus, a városi fejlődést is fenntartsa a régiójában, és a az urbán tengelyre nagy hangsúlyt fektetünk, és a operatív programok, regionális operatív programok több mint 20%-a, több mint 112 millió euró fordítunk erre, és ez az első olyan francia régió, amely külön elkülönített programokkal és költségvetéssel rendelkezik az urbánus térségekre. Tehát ez egy nagyon összetett régió, és igyekszik a pályázat benyújtókat támogatni. A FEDER és az FS, ESF programokra gondolok. Több operatív programról van itt szó, itt említeném a 2004-2020-ig tartó programot alkalmazási időszakot, a jelenlegit. 2014 óta az Ile-de-France régió a programok végrehajtásáért felel, tehát kifizető ügynökség is. A Federből 190 millió, aztán több száz, 600 millió az, FS, az ESF-ből, 300 milliót a régió eh, kezel, eh, illetve az állam is eh, hozzájárul a foglalkoztatás teremtés, teremtés formájában, és 60 millió a Federből. 2016 óta a politikai változások óta az Ile-de-France régió egy új stratégiát, európai stratégiát fogadott el, amely nagyon ambíciózus. Ez, ennek négy tengelye van, nyilván a kohéziós politika kulcsfontosságú ebben a megközelítésben. Az első tengely az az, hogy az európai strukturális alapok levona, lehívásában példaértékűek legyünk, persze könnyű ezt mondani, Sajnos ugyanis ez nem így volt egészen eddig. A második tengely az az, hogy a pályázat benyújtókat jobban támogassuk közösségi megközelítéssel, az ESF-en például. Aztán az együttműködés erősítése, negyedszer pedig egy az, egy kommunikációs tengely, mely szerint az európai politikák megvalósulásáról, támogatása megvalósulásáról tájékoztatni kell a francia lakosságot. A tanulmányok elkészítéséről van szó, amelyek világosá teszik az európai stratégiák előnyét. Az európai források hasznát ki kell emelni az Ile-de-France régió projektjeiben. Ezeknek a, ennek érdekében a régió május, 2017. május-júniusában egy konzultációt eh, indított 70 pályázóval, eh, eh, ez kb. 100 szereplő, felhasználó, fogyasztó, akik részt vesznek ezeknek a programoknak a megvalósulásában. Mm, egyeztetünk egyesületekkel, önkormányzatokkal, KKV-kkal, szociális programok folytatóival, különböző témát felvető projektek tulajdonosaival, és emellett az Európai Parlament és a bizottság bevonása is fontos. A cél az, hogy meghallgassuk őket a benyomásaikról, és hogy javítsuk ezeknek az alapoknak a használatát, és javaslatokat tegyünk, eh, ah, és eh, közösen gondolkodjunk a kohéziós politika jövőjéről, és javítsuk ennek a politikának a megvalósulását. Egyébként eh, azt gondolom, hogy hogy elengedhet, elengedhetetlen, hogy meghallgassuk a kedvezményezettek hangját is, hiszen politikusok vagyunk, ez a feladatunk. Hadd számoljak be néhány számról, néhány számadatról, néhányan biztos jobban bele szeretnének menni a e, részletekbe, e, és a tapasztalatokat meg kell osztani egymással, e, több száz programról számíthatok be, számolhatok be. Néhány számadat, amely fontos, az európai programok megvalósulásáról a mi régiónkban tíz résztvevőből nyolc elégedett, vagy nagyon eh, elégedett az európai alapok felhasználásával. Ez az első megalapításunk. 64 százalékuk azt mondta, hogy az európai alapok az európai polgárság érzését erősítik. Ezt hallottuk, ezt a véleményt gyakran hallottuk. Tehát ez egy nagyon jó eredmény, az európai projektet magukénak érzik, tehát ezek a pályázók, illetve résztvevők, és emellett, ahogy gyakran, és, ahogy gyakran hallottuk, a pályázók bizonyos akadályokat is azonosítottak, amelyek kifejezetten lefékezik a, a projektjük megvalósulását, sőt, ezek kontraproduktívnak tekinthetők azt mondják, eh, hogy az idejüknek 30%-át az attraktív eh, feladatokkal töltik, hogyha ezt az időt érdemi feladatokra eh, fordíthatnák, az nagyon jó lenne. Egy másik adat, csak a válaszadóknak csak a 13%-a mondja, hogy az az európai alapokkal gyorsabban meg tudja valósítani a projektjét. E, e, ezért a régiónk egy fejlesztői csoportot hozott létre. Nem csak arról van szó, hogy a kohéziós politikát úgy, ahogy van, megvalósítsuk, hanem alakítsuk is. Nekünk felelősségünk az, hogy egy kicsit hát könnyebben megvalósíthatóvá tegyük ezt, vagy felhasznál, felhasználhatóvá tegyük. Tehát ez a fejlesztői csoport segítette, kísérte a pályázókat a pályázat megírásában, az adatok kitöltésében, tehát a projekt megkezdésétől a végéig, és ez a folyamat csak azért volt lehetséges, mert 2015-ből 21, 21 munkatársunk volt, de 2017-re 54 ilyen ügynökünk vagy, vagy, vagy segítőnk, hivatalnokunk volt, aki ezzel foglalkozik, tehát az európai programok, alapok útjával és megvalósulásával. Emellett ezek a nehézségek 71 százalék leküzdhet költség elszámolása egy lehetőség, ezt erősíteni kellene, másodszor csökkenteni az indikátorok számát, és az adó költség elszámolása egy lehetőség, ezt erősíteni kellene, másodszor csökkenteni az indikátorok számát, és az adott régió adottságaihoz kellene ezt igazítani. Harmadszor rugalmasabbá kell tenni az operatív programokat, ahogy alakul a program, és ezt igazítani kell a helyi közösséghez. Most egyre gyorsuló világban élünk, ami 2014-ben még úgy volt, nem ahogy alakul a program, és ezt igazítani kell a helyi közösséghez. Most egyre gyorsuló világban élünk, ami 2014-ben még úgy volt, nem biztos, hogy két-három év múlva is úgy marad. Úgyhogy nagyon fontos, hogy bizonyos keretek között ezek a programok rugalmasabbak legyenek, illetve eh, a, tematikú, eh, a témákat koncentrálni kell, és ezzel lehetne javítani az alapok eh, hatását és a lehívási szintet. Emellett hagyd tegyek hozzá még egy elemet, ami szerintünk is enyhíteni kell. Persze fontos az ellenőrzés, a célkitűzés azonban az, hogy bizalmi viszony alakuljon ki az európai hatóságok és a felhasználók között, csökkenteni kell az ellenőrzések számot. Eddig 5 hat ellenőrzésre és fenntarthatatlan. Ez elítélendő. Eh, hiszen mit csinálunk mi, Európát valósítjuk meg. Tehát konkrét javaslataink eh, eh, vannak az egyszerűsítés megvalósítására. A, le, ezeket ezeknek lehetővé kell tenni az, hogy kevesebb ellenőrzést kapjanak. Persze tudjuk, hogy szükséges az ellenőrzés, közpénzekről beszélünk, de úgy gondoljuk, hogy csökkenteni lehet az ellenőrzések számát természetesen. Persze ezkat. Aztán ezeket az intézkedéseket azért javasoljuk, hogy a belső akadályokat leküzdjük, amelyeket a pályázók jelentettek néhány példát a lentésünkben megtalálnak. Nagyon sok adat ott kérnek a pályázóktól, nagyon sok adat benyújtására van szükség. Ez még kontraproduktív is lehet, túl sok adatős közös indikátor van, emellett még 12 további indikátor hozzáadására került sor, nem csak túl sok. Az információk tehát kontraproduktívak is lehetnek, hiszen egyes pályázók egyszerűen nem kérnek támogatást azért, mert ami segíteni, vagy olyan projektet tervezünk, ami például a hajléktalanokat akarja segíteni, és azt kérik, hogy adják meg a hajléktalanok címét, lakcímét, akkor azt hiszem, hogy nem kell tovább belemennem annak illusztrálásába, hogy mennyire lehetetlenek ezek az indikátorok egyes esetekben aztán legyen szó egy olyan projektről, amely például a erőszak áldozataivá vált nők, őket szeretné segíteni. Ott is az elsődleges cél az, hogy védjük ezeket a nőket, nem akarjuk a címüket kiadni, és az első dolog, amit kérdezett tek is előfordulnak, ahol távol kívánjuk tartani nyilván ezeket az embereket, az őket bántalmazóktól. Végül pedig három fontos következtetést szeretnék önökkel megosztani a kohéziós politika jövőjét illetően 2020 ERDF és az ESF ez a másodszor az ellenőrzés enyhítése, rugalmasság megvalósítása, tematikus koncentráció, és harmadszor pedig ezt a címkézést javasoljuk, amely, hölgyeim és uraim, tisztelt képviselők, a kohéziós politika az európai architektúra lelke napról napra megmutatja az egyes régiókban, hogy fontos szükségletekre kíván válaszolni a hogyha a végrehajtás, hogy az egész politikát megkérdőjelezzük. Európát fel kell építeni, egy konkrét Európát, e, egy olyan Európát, am- a mi régiónk elkötelezett Európa mellett, és amellett, hogy önökkel együtt építsük fel ezt az új Európát. Köszönöm. Thank you very much for this uh, very interesting presentation. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon érdekes volt ez az előadás, és köszönöm szépen um, az írásos anyagokat is. Nagyon sokat fog ez nekünk segíteni, és köszönöm a mai vitát is, és remélem, hogy most akkor megnyithatom a a vitát, és képviselők kaphatnak szót, de listát még nem kaptam. Van Iszteroly úr először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 we have now in our, uh, in our categories of regions we have the hogy ugye a kategóriákat meghatároztuk, vannak kevésbé fejlettek, közepesen fejlettek és fejlettek. Ön kicsit más, hogy uh, fogalmaz, ön középjövedelmű uh, régiókról beszél, ami nekem egy kicsit problémás, teljesen más megközelítése ez a GDP-vel, mint ahogy mi megvizsgáltuk, mint hogy mi kategorizáltuk ezeket a eh, régiókat. Tehát van-e a teljes tudásának birtokában bármi elképzelése arról, hogy hogyan segíthet az ön megközelítése abban, hogy a következő időszakra jobban kategorizáljuk a, eh, régiókat. Másrészt pedig eh, segít nekünk egy jobb kritériumok meghatározásában, akár Európai Uniós szinten, akár adott esetben operatívabb szinten is Látjuk, hogy a területi különbségek is nagyok a régiókon belül is. Tud-e ezen a szinten segíteni nekünk? És végül, utolsó megjegyzésem, nagyon örülök az Ile de France régió képviselő felszólalónak, aki hangsúlyozta az Európai Szociális Alap eh, és az IRDF eh, eh, szerepét, hogyha figyelnek. Az Európai Bizottságban is sokan azt mondják, hogy igazándiból ez a két program nem teljesítette azt, amit kellett volna. Az én véleményem az önéhez konvergál, de valahogy több tényel kéne alátámasztanunk, hogy valóban vannak az ilyen szinergiák a városok, a szociális partnerek részéről képzése, beruházással, együttműködése, társfinanszírozása, társadalmi támogatások nyújtásával, stb. Én nagyon örülök annak, amit hallottam, de a politikai vitában, ami a következő hónapban le fog folyni, szükségünk lesz a tényekre is, amelyekre alá tudjuk támasztani az érveinket. Elnök, köszönöm szépen. Joao úr szeretne most reagálni, vagy pedig inkább majd a felszólások után tartan záró beszédet. Kohéziós politika nem csak, hogy azt célozza, hogy csökkentse a különbségeket, hanem anticipálnia kell egyes végleges lecsúszást, hogyan lehet anticipálni. Aztán, amit hallottunk az ESF esektől. Köszönöm. Köszönöm szépen. Prászol asszony kap szót. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök asszony. Én is meg szeretném köszönni a előadóinknak az előadásokat, amelyek roppant izgalmasak és érdekesek voltak. Átfogó betekintést kapnunk, kaptunk abban, hogy a kohéziós politika politikát valószínűleg milyen irányba kellene fejleszteni hogyan kellene kialakítani, hiszen éppen átalakítás alatt van a kohéziós politika. A fejlesztés és a versenyképesség a két cél, amely meghatározza a gondolkodásunkat. Valóban vannak alulfejlettebb régiók Európában, ez az egyik probléma. Másod régiók, és ugyanakkor um, vannak a feltörekvő országok, a világban harmadik államok, akik hatalmas beruházásokat hajtanak végre, és komoly versenytár, akik hatalmas beruházásokat hajtanak végre, és komoly versenytártal az öröksége megterhel bennünket, nem tudunk azon a legmodernabb technológiára beruházni, hanem bizony néha még a régi gyártási módszerekkel kell dolgozni, tehát ez is terheli a régiókat. A közepes jövedelmű ö, régiók ö, nagyon nagy számban vannak, a kohézió célja éppen az, hogy ö, ezeket fölemelje, illetve látni kell, hogy sokszínű problémája van a kohéziós politikának. Azt hiszem, hogy a kohéziós politikának és a Juncker tervnek együtt kell haladnia, hogy megsokszorozzák a beruházási összegeket, és igazi változásokat érjenek el a piacon. a közepes bevétel csapdájában toporgó régiókról szeretnék hozzászólni. A legnagyobb kihívás az új program időszakban az, hogy hogyan tudjuk ezeket a régiókat megszólítani. Rodriguez professzor úr érdekes okfejtést osztott meg velünk. Nekem ezzel kapcsolatban van egy gondolatom. A kohéziós politika kialakításánál arra kell figyelni, tanulni kell abból, amely a kohéziós politika közelmúltjában történt, mind abból, ami ekkor történt, és hiszen uh, itt például az alacsonyul, alacsonyan fejlett régiók nagy erőfeszítéseket tettek, hogy az európai öm, um, támogatási pénzekkel más európai régiókból elcsalják a gazdasági tevékenységet folytató cégeket. Ez egy null végő, nulla végösszegű játék volt, hiszen míg az egyik régió ezáltal gazdagodott, a másik régió elszegényedett, vagy pedig megnehezedett az emberek élete. És ugyanakkor torzult a piac is. Mindnyáján ismerjük ezeket az eseteket, amikor a cégek az alacsonyan fejlettebb régiók irányába vonultak el, európai támogatást is igénybe véve. Azt gondolom, hogy a regionális politika jövőjéről való gondolkodás során ezeket a kérdéseket napirendre kell tűzni, meg kell akadályozni ezt a fajta torzulást, és ki kell zárnunk azt, hogy a alacsonyabb termelési költség irányába való versengés induljon meg, és a tisztességtelen verseny határozza meg az európai gazdaságot. Van, volt számos olyan eset, amikor a cégek áthelyezték a telephelyüket, illetve a gyártóhelyüket az alacsonyan fejlettebb zónákban, és ez bizony kimerítette a tisztességtelen verseny kategóriáját. Fontos tehát, hogy ezt a kérdést a hiszem, hogy elég sok mindent hallhattunk ezekről a problémákról, de minden esetre nem szabad megfeledkeznünk e kérdésről sem, amelyet felvetettem. A második kérdés, a következő program időszak egyik kulcs jelentőségét, kulcs figyelmét kell, hogy alkossák. A figyelem homlokterébe terébe ők. A térségekről nem szabad megfeledkezni. Másrészt ugyanakkor a terület 70-80 százaléka az Európai Unicentráluk jobban. Persze, az éghajlatváltozás elleni harc, vagy a digitális gazdaságra való átállás közös célkitűzés terület 80%-áról nem szabad megfeledkezni, bár teljesen egyetértek azzal, hogy szükség van arra, hogy a városokat helyzetbe húzzuk a városokat. Köszönöm. Albrecht úr a következő felszólaló. Yes, thank you. Köszönöm szépen. Elnézést, hogy nem tudtam korábban jönni és mindenkit meghallgatni, de a lengyel szakértő nagyon jól ismert Lengyelországban, ezért hozzáintézni kérdést, hiszen különböző feltételességekről beszélünk a kohéziós politikán keretterén belül, és arról beszél, hogy a társfinanszírozási arányokat ösztözőként kellene használni, hiszen tudjuk, hogy vannak olyan tagállamok, amelyek csökkenteni arányt, azért, hogy megtakarítsanak pénzt a kohéziós politika zsebére el tudnám mondani, hogy mit is értette ezen, hogy ezt használjuk. Omázsi képviselő. Merci beaucoup. Köszönöm szépen hogy végül is rajtunk áll vagy bukik a kohéziós politika jövője, és nyilván itt van szó. És az is lehet, hogy ami megvalósult az ultraperiférikus régiókra nézve figyelembevés alapját adhatja, eh, amelyet a regionális politikában eh, lehet alkalmazni, hiszen egyre inkább azt látjuk, Második dolog, a területi egyenlőtlenséget tekintve, Második dolog, a területi egyenlőtlenséget tekintve, fejlett régiók. Az Ile-de-France példája eh, érdekes és szembeötlő, egy rendkívül fejlett és gazdag régión belüliség ugyanolyan magas, mint egyéb ultraperiférikus területekben pedig meg lenne lehetőség a beruházásra, stb. Tehát mindig ad választ az új eh, jelenségekre, eh, és ezért fontos ezen új kritériumokat eh, felvetni. Köszönöm szépen! Mindez rendkívül jó alapot ad arra, hogy gondolkodjunk erről a jövőben. Köszönöm szépen. Néhány megjegyzésem lenne, és néhány kérdésem. Először is a középszinti jövedelmű régiók csapdahelynak az okairól, hogy miért esnek ebbe a csapába a régiók, és akkor talán tudunk küzdeni ellene. Más. Hallottuk, hogy a kohéziós politikát össze kell fésülni a regionális politikával és a helyi politikával. Szentelnünk a regionális vonalkozásoknak jobb koordináció kell minden szinten, minden szint között. Mert néha a tagállamok is egészen ütemesen növekednek, ugyanakkor az országon belüli összehangoljuk a regionális politikával, a helyi politikával. A másik kérdés a helyes, gyakor- helyes kormányzási gyakorlat, a, ö, erről a témáról nagyon sokat beszélünk, ezek az elvet nagyon fontosak, és ezeket végre is kell hajtanunk. vannak államok, ahol ezeket a politikákat csak, csak formailag hajtják végre, ami további administratív terheket teremt, ugyanakkor semmi kézefogható eredményt nem hoz. Egy másik probléma az a ö, szegénységi ö, szegény, egy ott régió gazdag, de vannak benne olyan kis szigetek, amelyek, amelyeket a szegénység jellemez. Nem akarnak ezek a kis régiók részt venni a programokban? Hiszen egy gazdag térségnek meg kéne tudni oldani a problémáit. Hatása a tagok, tagállamok közötti különbségekre, a növekedésben látható különbségre. Azt hiszem, hogy ez nagyon fontos kérdés mert az adó rendszerek bizony alkalmasak arra bizonyos cégeket bizonyos térségekbe vonzanak. Moszkúr úr mondja az elnök. Köszönöm szépen, elnök asszony. Érdekes, gazdag tartalmat hallottunk, és ez lehetővé teszi, hogy a felvázolt problémákra választ találjunk. Van egy dolog, ami az előadásokban közös volt, mégpedig az, mindenki beszélt az egyszerűsítésről, a rugalmasságról, a bizalomról, és a területi különbségekről. Valóban. Mégis azt látjuk, hogy nagyon nagy a különbség, az eltérés a régiók között, ahogy a jelentést ként és a bizottság tagjaként nem szabad szem elől téveszteni ezt a tényt, a kohéziós politika konkrét válaszokat kell, hogy adjon erre a kihívásra. Kontinentális területekről területekről, ezek, ez, ez a politika tehát az életszínvonalat javítsa, és tegye lehetővé azt, hogy új válaszokat dolgozzunk ki a felvetett problémákra. Köszönöm. Köszönöm szépen a következő felszólalommal lehet mondani valamennyi felszólalónak, kiválóak voltak az előadások, és eh, a kollégáim már nagyon sok kérdést felvetettek, úgyhogy eh, arra koncentrálnék, a vertikálisan és horizontálisan is eh, igényelnek az összes többi politikában nagyobb összehangoltságban EU tagállami regionális <clears throat> és városi urbánus módon is illetve a, kérik a partneri, partnerségi elvek megerősítését. Ezért szeretném megkérdezni, hogy, hogy mit gondolnak az intelligens specializáció elmélet elvéről, mert jelen pillanatban csak konkrét tematikus prioritásokhoz kapcsoljuk hozzá ezt a fogalmat, de igazándiból az intelligens specializáció segíthetne abban, hogy jobban tudjunk koordinálni a városi és a vidéki térségek között, stb. stb. minden te- tekintetben, és nem csak ezen a több szint közötti együttműködés tekintetében, tehát európai tagállami, EU régiós, helyi, stb. kormányzás szintjén, hanem a régiók között is meg tudnánk vitatni, hogy mik a prioritásaink a kihasználatlan potenciálokról, és mit lehetne tenni. Ez az egyik felvetésem. A másik pedig, ugye feltette a kérdés, hogy hogy lehet jobban pozícionálni a nagyvárosi szükségleteket. Mi bevezettünk egy kísérleti programot, egy új eszközt, integrált territoriális területi beruházás néven mit gondol, hogy kellene ezt az integrált territoriális befektető beruházást továbbfejleszteni annak érdekében, hogy más, hogy formálja az egész politikát, és hogy e, nagyobb hangsúlyt helyezzen erre az új eszközre, hogy ez megerősíthessük. Köszönöm szépen. Thank you very much, Mr. Bogovic. Köszönöm, Bogovics úr. Bevándorlás kapcsán illetve migráció kapcsán. Elsősorban is az Európai Unión belüli migráció kérdésére gondolok, hiszen ma annak vagy ahol kiképezték ezeket az embereket, nagyon nagy problémákat jelent a déli és keleti áll jelenség az unión belül az, amikor a vidéki térségekből a városok fele vándorolnak el az emberek. Az előrejelzések alapján a néhány év múlva a lakosság 80%-a él majd városokban, és ez pedig komoly problémát jelent majd. Éppen ezért az a kérdés, hogy milyen elégkészítő intézkedéseket lehet tenni, hogyan lehet ezt kiküszöbölni, hogyan lehet megvédeni a vidék lakosságát. Persze tudjuk, Valóban az kell, hogy legyen a célunk, hogy megvédjük azokat, akik a oktatási politikát lehet folytatni, annak érdekében, hogy a jelenséget meghaladjuk. Kohéziót elérni. Köszönöm. Köszönöm szépen, megadom a szót a kollégának. Köszönöm szépen, elnök Emellett az Ile de France régió képviselőihez fordulok, aki súlyos problémákat vetett fel a regionális politikát, illetően az ellenőrzés kérdését ön elmondta, hogy öt szinten valósul meg az ellenőrzés, és ez túl sok. Egy kollégája, azt hiszem két hónapja volt itt, egy meghallgatásról Overnyi régióból talán egy meghallgatásról volt szó, ugyanezt a problémát eh, vetette fel, teljesen konkrét példákkal, mennyi ellenőrzésen kellett átmennie egy éven belül eh, abban a 130 e, projektben, amelyet megvalósítottak, ez őrületes volt. A kérdésem egyszerű. Mely eh, ellenőrzési szintek azok, amelyeket ön szerint meg lehetne szüntetni, amelyek nem szükségesek ahhoz, hogy attól még jó maradjon az ellenőrzés. Mi ez konkrétan, ami már túl sok? Thank you very much. And Mr. Howard, you have the floor. Yeah. Köszönöm, Howard úr. Csak röviden elhasználni, köszönöm. Párszor már említettem a regionális politikát illető viták eh, kontextusában, és ma is fölmerült ez, hogy ugye vannak kisebb térségek, amelyek szegények, jó lehet gazdagabb térségekben vannak beágyazódva. Végig jól elenged, eleresztett régiók vannak, ehhez képest a legdurvább szegénység a nagyvárosok közepén. Különösen még akár, akár nagyon gazdag városok, mint London esetében is, éppen náluk a legnagyobb arányú a gyermekszegénység az Egyesült Királyságon belül a, a, a vagyoni viszonyok azok eh, egyre színesebbé, a szakadékok alakulnak ki, színesebbé válnak, nem pedig ö, eh, E, eh, Gyakorlatilag robbanásszerűen nőnek, különösen nagyvárosi tés, a fővárosi térségekben, és e, ezt valóban e, ér, valódi regionális politikával lehetne kezelni. Más országokkal nem tudok beszélni, nyilván csak az Egyesült Királyságról, de itt a helyi és a regionális kormányok vesztettek a hatalmából, azért, mert is Egyesült Királyság regionális viszonyokra vonatkozó törvényét például hatályon kívül is helyezték, és nem hiszem, hogy az Európai Unió szerepe lenne az, hogy megoldják azokat a problémákat, amelyeket a tagállami kormányok kudarca miatt nem sikerült eddig megoldani. Minden esetre úgy gondolom, akkor ez most régió? Vagy több régió? Ebben az értelemben. Hiszen egy ekkora régióban jelentős sokszínűség és szintkülönbségek vannak, a, egyrészt a, tehát az, hogy egy adott részében az EU-s jövedelem vonyabb regionális politikai beruházások egy része saját tapasztalatból mondom, saját és más régiumban is, éppenséggel az infrastruktúra beruházás, amely lehetővé teszi a távközlési kommunikáció, a szállítási közlekedési infrastruktúra fejlesztését, és ez lehetővé így aztán kialakulnak az adott városokban dinamikus és inkább alvó régiók. Ezek ennek érdekében persze olyan regionális politikákra van szükség, amelyek készségeket fejlesztenek, amelyek infrastruktúrát fejlesztenek, amelyek a digitális gazdaságra készítik fel a társadalmat. Pont azokban a régiókban, ahol beruházásoknak választ az elhangzott kérdésekre, az eredeti előadások sorrendjében, és kérem, hogy mindenki legfeljebb 5 percet szálljon a kérdések megválaszolására. Köszönöm szépen, elnök asszony. E, nem fogok tudni minden kérdésre válaszolni. Három fő területre reagálnék. Trend, stb. stb. Másrészt e, a régiók besorolásának e, mechanizmusa és ez a politikákat hogy befolyásolja, illetve a harmadik, hogy milyen konkrét lépéseket lehet tenni. Hagyj kezdjem az elsővel a középszintű jövedelmek eh, csapdája új-e? Nem, nem új, mindig létezett, de egyre látványosabbá válik. Elsősorban azért, mert azt tapasztaljuk, hogy egyfelől a gazdasági növekedés, a gazdasági fejlődés az elmúlt időszakokban, az elmúlt három évtizedben Európában egyre inkább eh, két, hely, két eh, helyre koncentrálódik. Egyrészt a legdinamikusabb E, régiókra, amelyek nagyon gyakran egybeesnek a fővárosokkal. Hogyha megnézzük a fővárosokat Európa szerte, akkor a 28 tagállamból azt mondanám, hogy legalább 26 tagállam főváros az elmúlt 25 évben átlagban sokkal többet, e, sokkal nagyobb fejlődésre tett szert, mint a saját tagállami átlaga, és nagyon gyakran e, a fővárosi régió a legdinamikusabb régió az egész. Szlovénia E, pont erre példák, tehát elég bizonyítékunk van arra, hogy nagyon sok kevésbé fejletett hátrányos helyzetű térség nagyon rossz helyzetből indult, és jelentős növekedésnek e, és mereztül. A, a, igazándiból olyan régiók problémája foglalkozunk most, amikkel a két térség tudtak. E, Jó lehet, 100-150 évvel ezelőtt ők voltak a motorjai a, a gazdaságnak, Eh, ma pedig nagyon gyakran támogatásra van szükségük. Ez a jelenség egyre bővül, 2000 eh, eh, konvergáló régióról beszélünk, egyfelől a kevésbé fejlett, addig a középmezőny hosszú távon hanyatlásnak indultak, vagy pedig dinamikusan fejlődtek egy darabig, és aztán megszak, megrekedtek ezen a szinten. Második kérdés. Van-e gond az európai régió osztályozás mindenféle kritériumokat javasoltunk. Sok kritérium képzelhető, attól függően mit akarunk elérni. Most úgy látjuk, hogy valószínűleg az Európai Uniós finanszírozások, amelyek a tagállami finanszírozásból is hasznot húznak, hiszen minden európai országban azt látjuk, hogy az ágazati fejlesztési stratégiák lényegében régiókat támogatnak. Minden támogatás, ami ágazati, az valójában mindig a leggazdagabb régió. Olyan sor középszintű fejlettségű régió, ahol óriási potenciálok vannak, amelyekről lemondott mind az Európai Unió, mind a saját tagállamén beszélt is. Itt nem csak a szolidaritásról van szó, ami kétségtelenül fontos, hanem itt az Európai Unió érdekeiről és túléléséről van szó egy egyre versenyképesebb, egyre nagyobb versenyen jellemezhető világban. Tehát hogyha a régióink két, ha a régiókon belül is két különböző fajta régió van, hogy milyen intézkedéseket lehet hozni, először is intézményi intéz, intézkedéseket. Hogyha veszik a kevésbé fejlett régiókat, akkor itt a politika egy hagyományos e, e, e, mixtúrája úgy néz ki, hogy infrastruktúrában ruházások vannak, viszont a középjövedelmű régiókban ezt hiába folytatjuk, az nem fog már tovább eredményeket hozni. Én magam részéről spanyol vagyok, vagy technikailag portugál. Ez a megérős, meg, megközelítés nem fog sem spanyolkedési rendszert illeti. Fontos lenne Közép-Kelet-Európában, hogy ilyen a csapdában nem menjenek bele, hiszen a nem megfelelően finanszírozott vagy felépített intézmények gyakorlatilag oda vezetnek, hogy a nagyobb beruházások jövedelme struktúrás szűk keresztmetszeteket kellene kezelni, amelyek ezeknek az érségeknek a, a lehetőségeit korlátozzák. Nagyon sok francia régió jut eszembe, nagyon sok egybozható készségek fejlesztése. Dönthessék az emberek, hogy ott maradnak vagy elmennek, és dönthessék el, hogy hol próbálnak hasznot hajtani a társadalomnak E, élethosszon áttartó tanulásra van szükség, hogy a nehéz helyzetben lévő foglalkoztatottság szempontjából Dél-Olaszországban, Kelet-Németországban élő emberek legyenek képesek munkahelyeket teremteni saját maguknak és egymásnak, vagy váljanak e, foglalkoztathatóvá, e, akár regionális, akár helyi, akár máshol működő cégek számára vagy szempontjából. Ez életfontosságú, mert hogyha az eddig folytatott politikákat viszik tovább, amelyek többnyire mindenféle változások ellenére, amelyek az elmúlt évben érintették, szerintem jó irányba a regionális politikákat Európa szerte. Nos, hogyha tovább visszük azt, amit eddig csináltunk, és közben alapvetően megváltoztak a körülmények, és nem magas szinten integrált politikákat hajtunk végre, akkor azt kockáztatjuk, hogy ugyanazokban a problémákba öntjük a pénzt, amelyek korábban kezelni próbáltunk, és közben nem jön vissza ebből semmi. Egyszerre csak kidobjuk a pénzt az ablakon, anélkül, hogy maximalizálnák ennek a pénznek a hozamát az emberek jóléte szempontjából, függetlenül attól, hogy milyen régióban élnek. Köszönöm. Yes, thank you, Madam Chair. Köszönöm, elnök asszony. Több kérdést felvetettek, amelyekre válaszolni szeretnék. Érdekes azt látni, hogy a szociális és gazdasági kihívásokra utaltak a képviselők kérdéseikben, észrevételeikben a városi régiókban. Nos, kijelenthetem én is, hogy a városokban lévő szociális és gazdasági kihívások a legkomplexebbek. A kohéziós politikában nagy a tendencia arra, hogy az infrastruktúrába ruházzanak be, holott a szoció, szociális és gazdasági dimenzió néha sokkal bonyolultabb, komplexebb. Több támogatásra szorulna a kohéziós politika forrásaiból. Remélem, hogy eznek a felis, ez a felismerés oda vezet, hogy átalakítják majd a finanszírozás struktúráját, hogy jobban lehessen választ adni a, szó, a társadalom szövetét kikezdő szociális kihívásokra, ami pedig a migráció és a szegénység problémáját illeti. Én inkább mobilitásról, nem migrációról beszélnék az EU-n belül, akár az EU-n belüli tagállamok közötti mobilitásról, akár a vidéki térségről, a városba irányuló mobilitásról van szó, tehát akár délről, vagy keletről, nyugatra, vagy északra mobil, való mobilitásról beszélünk. Ezt a mobilitást a területi egyenlőtlenség magyarázza. Hogyha több munkahely eh, állt volna rendelkezésre a krízis időszakban Görögországban, Spanyolországban és Portugáliában, akkor kevés fiatal, tehetséges ember kereste volna szerencsét máshol. A brain drain, az agyelszívás negatíve kihívásának kezelésére a legjobb megoldás az volna, hogy új munkahelyeket teremtsünk, és eh, a szakértelem képzésébe fektessünk be ezekben a régiókban. Több képviselő vetette föl, hogy érdekes, hogy a városi régiókban is kialakulnak a szegénységi szigetek és hogy ezeknek a helyzete nem változik. A hetedik kohéziós beszámoló azt mutatja, hogy az EU 15-ök csoportjában a szegénység szintje magasabb, mint a krízis előtt. Az EU 13-ak csoportjában pedig a szegénységi szigetek, főleg vidéki térségeken jelennek meg, bár a városokban is nő a szegénység. Az északi és a nyugati európai országokban, tehát az EU 15-ök csoportjában ez azzal is magyarázható, hogy a szegénységi szigetek már mindig léteztek, és nagyon komplex ezeket felszámolni. Meg ez azzal is magyarázható, hogy a szegénységi szigetek már mindig léteztek, és nagyon komplex ezeket felszámolni, megszüntetni. Ahogyan a Egyesült Királyságból jövő kollega is mondtam, a városi régiók gazdasági sikerének eh, mellékhatása ez, hiszen ezek a városi, fővárosi régiók mindenhol fejlődnek Európában, de bizony a szegénységi térségek, a, a szegénységi szigeteket nem sikerült kiszárítani. És persze ez azzal is magyarázható, hogy sok migráns menekült is, vagy vidéki szegénység elől menekülő ember is letelepszik itt. Speciális intézkedésekre van szükség, megfelelő intézkedésekkel lehet ezeket a szegénységi szigeteket megszüntetni integrálni a város szövetébe. Ezek a szociális és gazdasági kihívások, és ezért mondom, hogy különböző alapok eszközeinek összekapcsolásával lehet csupán e speciális térsége kihívásaira választ adni, hiszen sokarcú a kihívás, roppant komplex a kihívás, és ezért egy cross-szektorális ágazaton áthidaló megközelítésre van szükség, különböző ágazati politikák forrásait kell egységesíteni. Például a munkanélküliek közé, körében alacsony a mobilitás, ez is egy probléma. Még egyszer mondom, nagyon komplex a jelenség. Európában rendelkezünk persze az ITI-jukkal, amelyekkel megoldhatjuk e komplex e, helyzeteket, de más-más helyzet van az egyes országokban, Lengyelországban sok olyan ITI van, amely sikeres volt, de dél-európai országokban az ITI-jukat nem annyira alkalmazták, mert roppant komplexek. érdekes volna tehát megvizsgálni, hogy az ITI-okat mennyiben lehetne egyszerűsíteni, annak érdekében, hogy a különböző országok is jobban használhassák, jobban hívhassák le ezeket a forrásokat. Köszönöm. Próbálom rövidre fogni magamat, és két kérdésre koncentrálnék a válaszomban. Az egyik kérdés technikainak tűnik, de nem technikai. Ez a társfinanszírozási rendszer kérdése. Persze mindig a költségvetésről és a pénzről lesz majd a vitam, de ennek ellenére úgy gondolom, hogy a jelenlegi társfinanszírozási kulcsról nem erről kellene vitázni, hanem sokkal inkább arról, hogy a társfinanszírozást hogyan lehetne olyan eszközként használni, amelynek segítségével a szakpolitikát sikerét lehetne szolgálni. Mit, mire gondolok? Hogyha például az integrált megközelítésről beszélünk, és látjuk, hogy az ESF és um, az um, a um, ERFA uh, forrásait nagyon nehéz összekapcsolni, akkor erre kell megoldásokat találni. Olyan tevékenységeket és olyan finanszírozási forrásokat kell találni, amelyek a társfinanszírozást lehetővé teszik és biztosítani kell, hogy a két alapból való finanszírozás nagyobb támogatást eredményezzen, hiszen ez nagyobb adminisztratív ráfordítást is igényel, mint a külön alapokból való finanszírozás. Alacsonyabb kombinációs rátával jobban lehetne ösztönözni a pályázókat, hogy összekapcsolják az alapokat. Fantasztikus a szociális alapból való projektek futnak Lengyelországban, új képzettséggel látják el az embereket, de ezek az emberek végezetül mégsem találnak munkát a munkaerőpiacon. Tehát lehet, hogy nagyon hatékony a szociálpolitika, amelyet az ESF-ből finanszírozunk, de végezetül, hogyha a régióknak nem válik hasznára ez a finanszírozás, akkor ez mégsem volt egy sikeres támogatás. Mondhatok még egy példát. Mondjuk az ITI-ok példáját. Miért nem adunk ösztönzőt arra, hogy a különböző hatóságok a, ne csak a közpénzt használják fel, hanem magánpartnereket is bevonjanak a finanszírozásba. Az ilyesfajta együttműködési rendszerek a közigazgatás vagy a közhatóságok és a magánszereplők között um, egy kvázi társfinanszírozási formát öltenem, persze attól függ, hogy nézzünk, hogy tekintünk rá. A harmadik legegyszerűbb példa, a következő. Különböző szabályok vonatkoznak a kohéziós politikára, illetve az EFSZ-re, ami az állami támogatásokat illeti. Miért van sok kohéziós politikai projekt, amelyek hozzáadott európai értékkel járnak a produktív a ágazatban, akkor miért vonatkoznak az állami támogatási szabályok az FC-re? Hát specialization kérdéséről. Örülünk ennek a koncepciónak. A mi régiónk is, a nemzeti szint is kidolgozott stratégiákat, de most kiderült, hogy nem csak a jó stratégiák ki- kialakítása a lényeg, hanem ezeket tényleg végre kell hajtani, és menedzsment eszközként kell használni. Nem csak a stratégiára kell hivatkozni, hanem valóban ennek végre kell, ennek szerveznie kell. Még köszönöm. Thank you very much, madam. A jelentéstevőnek mondom, az ellenőrzések enyhítésével kapcsolatban, és e, a bizonyítékokkal kapcsolatban, meg pragmatikusan, hogy mi az, ami működik, mi az, ami kevésbé jól működik, és hogy megmutassuk, illusztráljuk azt, hogy Számos, vezetjük önök, önöket, Suló úr, jelentéstevő úr, a ami az ESF-fel kapcsolatos aggodalmakat illeti, hát ezek léteznek, de ezek vezetjük önök, ö, önöket, Zsuló úr, jelentéstevő úr. A, ami az ESF-fel kapcsolatos aggodalmakat illeti, hát ezek léteznek, de ezek, ami az Ile-de-France régiót támogató strukturális alapokat illeti, mi vagyunk az egyetlen régió Franciaországban, ahol az Erfánál nagyobb összeggel támogat bennünket az ISF. E ez, e, ez nagyon szeletet külön kifejezetten kihasználjuk. Még egy dolog, az ESF felel a kisebb struktúrák igényeinek, tehát a kisebb egyesületeknek, akiknek így ennek köszönhetően abból is táplálkozik, hogy tematikus koncentrációt vezetünk be, és a teljesítési keretet kicsit enyhítjük, így nem tudjuk a nagy projekteket támogatni. Azt hiszem, hogy nagyon fontos, hogy ezzel is foglalkozzunk és a projekt irányítási ellenőrzés, a számve, európai számvevőszéki ellenőrzés. Nos, én szerintem el kell menni ennek a logikának. A régiónak nagyobb felelősséget kell adni az ellenőrzésben, a a e, tekintetben nem példaértékű, annak ellenére, amit elvárnak tőle és amit képzelnek róla, tehát nekünk is van még itt, itt javítani a e, munkánkon, mindek e, szüntetni, és mi a helyzet az európai ellenőrzéssel, hiszen európai alapok felhasználásáról van szó, tehát logikus ez is, ezek a nagy ajánlások az egyszerűsítésen túl, újra koherenciával kell ellátni ezt a politikát. Ennek a végrehajtási modalitásai nagyon fontos szerepet játszanak, nagyon fontos szerepet játszik itt az áttételes hatás a különböző régiók között, és ennek a meg Köszönöm. Köszönjük ezt az érdekes workshopot, és már is tovább megy. Köszönöm szépen, rövidre foghatom magamat. Louis Dextre vagyok, a kohéziós jelentés eh, szerkesztője vagyok, nagyra értékeltem az itt elhangzott a helyzetét illeti, erről szól a kohéziós jelentés is. Két dolgot szerettem volna itt kiemelni. Egyrészt itt nem a városi és a vidéki térségek különbségéről van szó. Igen, is vannak városok ezen middle income trap-ben, közepes jövedelmi csapdában, akik jól vethető az érv, hogy miért érdemes javítani városok és a vidék közötti kapcsolatot. A közepes jövedelmi csapdát úgy értelmezzük, hogy a gazdasági növekedés nem folyamatos és sima folyamat, hanem kvalitatív ugrások vannak benne és itt több mindent kell kizaférést. Egy szóval ezen közepes jövedelmű régiók számára könnyű feladat már véget ért, és most már sokkal inkább integrált és koordinált megközelítésre lesz szükség annak érdekében, hogy a magasabb, hozadott értékű tevékenyek rám. Most már a közbeszerveznek rám. Most már a közbeszervez kell tenni. Ami pedig a városok kérdéseit illeti, mélyen egyetértek mindazzal, amit elhangzott, és bizony nem egy város a gazdaság fejlődéseként, motorjaként működik, de nem mindegyik. Vannak olyan városok, amelyek elveszítik a lakosságokat, és bizony a nagyon sikeres városokban is van, megtalálhatók a gettók, az elkülönült szegénységi szigetek. Ami pedig a területi dimenziót illeti, ez egy nagyon fontos szempont, próbáljuk ezt különböző módon megszervezni, próbáltuk a múltban megszervezni, de hallottuk, hogy bírálják a dolog komplexitását, és a jövőben igyekszünk a bizottság részéről rugalmasabb keretet kialakítani és segíteni abban, hogy a prioritásokat a mm, mindenkori területek és a kedvezményezettek igényéhez lehessen alakítani. Zuber úrral egyetértek, hogy egy sokkal finomabb szemcsés, egy jobb felosztású területi különbség e, tétel területi felosztásra volna ehhez szükség, hogy jobban differenciálhassunk tehát a megközelítésünkben. Nem a mikromanagementre van szükség, sokkal inkább azt kell biztosítani, hogy a tagállamok és a régiók kellő rugalmassággal rendelkezzenek, hogy a pénzeszközöket odafordítsák, ahol erre legnagyobb szükség van megítélésük szerint. Utolsó észrevételem, ez pedig az menedzsment és ellenőrzési rendszerre vonatkozik. Az elmúlt húsz évben mi arról beszéltünk, hogy egyszerűsítünk, most pedig már jelzőt is elébe bízunk szépen. Köszönöm, hogy meghívtak, hogy bemutathatom önöknek a régiók bizottságának, bemutatom magamat, egyszerűen szóval bemutatkozom. Egy kis cseh ö, város, ö, a német-lengyel háromszög cseh határháromszögben lévő város alpolgármestere vagyok. Az elnök közben megkéri a, a teremből kimenőket, hogy ezt csendben és gyorsan tegyék meg. Thank you for the silence. Thank you. Uh, so I not only uh, professionally involved in developing cross-border cooperation. Egy szóval szakmailag és személyesen is részt veszek a határon átnyúló együttműködésben, tényleg a határon, nő, határon élek, határon nőttem fel. Megmutatom, hogy hogy is van ez a város, hogy lássák, értsék. A cseh köztársaság északi felén, aztán alsó Szilézia és a volt kelet-németország határ háromszögében. Nagyon nehéz történet történelmünk van. Németország, a német harmadik birodalom 1938-ban e, már a második világháború előtt bekebelezte területet, aztán a, németeket kitelepítették, és új lakókat telepítettek be. Egy szóval nagyon feszült és nehéz múltunk van. Azért mondom ezt, mert a people-to-people projektek sokat segítettek abban a múltban, hogy meghaladjuk ezt a nehéz múltat, és um, ezek kitűnő eszközeivé váltak a határon átnyúló együttműködésnek, igazi hozzáadott értékkel járnak. Mondok egy példát. Ez itt az Europera ifjúsági öm, um, zenekar. A kis projekt volt ez, um, a három a régió zeneiskoláinak igazgatói a legjobb diákokat kiválasztották, és ezek egy közös táborban töltik az idejüket nyáron, együtt gyakorolnak, és egy profi zeneszerz, egy profi karmester azután több koncertet ad velük. Igazi jó szellemben zajlanak ezek a koncertek. Mint három országból jönnek a diákok, gyakran nem ismerik a másik nyelvét, de a zene egy olyan közös nyelv, amely összekapcsolja őket. A véleményemben ezen projektek hozzáadott értékét próbáltuk kidomborítani, hiszen valóban a határon átnyúló együttműködésnek fontos része az ilyen, részét adják az ilyen projektek. Néha nagyobb projekteket is sikerült kidolgozni, kvázi inkubátorként működik az együttműködő projektek számára ez ilyen kis határégiók. Például a rendőrök számára kis kéziszótárt segítettünk kidolgozni, amelyel az ellenőrzéseket végrehajthatják, például a határon átmenő városi busz, buszon, hogyha ellenőrzést hajtanak végre. Vagy egy másik projekt például az, arról szólt, hogy tanulj a szom... projekt például az, arról szólt, hogy tanulj a szomciót is előbbre viszik, és az interpersonális, magyarán mondva, az emberek közötti kapcsolatteremtést buzdítják, és nem a nagy szereplőket, az államot, az önkormányzatokat szólítják meg, hanem tényleg a civil társadalmat, az embereket. Sportklubok, iskolák, kirándulókörök, makramé szakkör, és még sorolhatnám, ahol programok amelyek tényleg a specifikus térség specifikus problémáját tematizálják, és így a helyi emberek érdeklődését is megszólítják. Ez még az utolsó két üzenet, amelyet az ilyen projektek hozzáadott értékéről szeretnék mondani. Egyrészt ezek bizalmat építenek. Éppen most ünnepeltük az Interreg program 25 éves évfordulóját, és ez egy sokszintű interreg karácsonyi vagy ilyen, ilyen születésnapi tortát sütöttünk, amelynek a piskóta rétegét, az alapját a bizalom adta hogyha metaforikusan a torta metaforájával dolgozhatok. Um, ráadásul az európai közös gondolatot is megerősítik ezek a projektek. E, így látjuk mi, így látja a régiók bizottság, az én véle, általam jegyzett véleményemben az ilyen projektek hozzáadott értékét. Most még röviden a decentralizált igazgatás kérdéséről is szólnék. Ezek kisebb projektek, ezek a people-to-people projektek az összes program egyharmadát teszik ki. Mm, ezek, ahol megvalósulnak, a programra kiadott források egy kis részét kapják meg, delegált, decentralizált menedzsmentről van szó, 2-től 15 századik, század, századik terjedő részesedésről beszélünk, valahol 20 százalékot is elérhet, de legtöbbször 5-10 százalékról van szó. Ezeket a kisebb területek kapják meg, van mondjuk egy cseh-lengyel határ, 350 kilométeres, akkor van hat kis projekt alap, amely az határ melletti projekteket támogatja, és könnyen hozzáférhető. Tehát gyakran egy úgynevezett ernyő projektről van szó, és az ernyő projekt osztja szét a pénzt. Ez az decentralizált megvalósítási rendszer előnye, ezek a struktúrák, mint az EU régió könyvtár, és azt mondja, hogy szeretnének valamit megvalósítani, akkor megkeressük a német felet, összehozzuk őket, összeismer, összeismertetjük őket, és segítünk nekik még a pályázatok elkészítésében is. Tehát több ez, mint a projektek lefolytatása. Aztán egy, egy nagy projektre pályáz, nekem három és fél órát kellene mennem a közös technikai titkársághoz, hogy konzultáljunk, de az én régiómtól az EU-régiós iroda 15 percre van földrajzilag is, tehát sokkal közelebb van pályázás, leírjuk a projektet, egy egyszerű költségvetést összeállítunk, és megkapjuk rá a támogatást tehát a programot így megnyithatjuk sok pályázó számára, eh, kis eh, önkormányzatoktól NGO-kig. Akartunk mutatni, ez a kohéziós politikai mm, programunk a határon, a kohéziós politikából a határon átnyúló projektre jutó 3% 10-15%-áról beszélünk, tehát kicsi deletekbe bekerüljenek, szabályozásra kerüljenek, mert ez eddig nem így történt. Tehát ezen projekt alapok támogatása eddig megvan, de nincs jogbiztonság szeretnénk nekteket, hiszen helyi regionális, hogyha helyi regionális szinten van erre igény. Ha nincs igény, nem akarjuk kikényszeríteni, de ha van rá igény, akkor azt szeretnénk, hogy bátorítsa ezt, ösztönözze ezt a bizottság is. A decentralizált menedzsmentet fent szeretnénk tartani, mert, mert ahogy leírtuk, a meglévő, például az EU, EU régió, Szeretnénk, hogyha ezek a projektek a lehető legegyszerűbbek maradnának, és az egyszerűsített költségelszámolási opciót szeretnénk használni. Az utolsó hozzászólásom, az, az a vélemény utolsó mondat, amit szeretnénk elérni, azt szeretnénk, hogyha az EU... Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, remélem, hogy világosan fogalmaztam, és nyitott vagyok eh, a kérdések. Köszönöm szépen. Köszönöm a bemutatót. Ezek a kis dimenziójú projektek az Interreg részét képezik, de az adminisztráció egy kicsit eltérő, egyszerűbb, közel van a polgárokhoz, mert látjuk, hogy az Interreg projektek sokban felmerül sok akadály az administratív a kialakított adminisztrációt nem lehet-e átvinni általában az Interreg adminisztrációja? Úgy gondolja-e, hogy van -e elég szinergia a kisebb és a nagyobb projektek között? Adását, hiszen a közvetlen people-to-people -people projektek ugye kis projektek, de nagy hatással vannak, és hatékonyak is és valódi hozzáadott értéket képviselnek. Gyakran ezek a kis eh, pipa hozzák az embereket, ahogy ön is említette az előadásában. A kérdésem, de közben mindannyian tudjuk, hogy az Interreg program finanszírozása eléggé korlátozott, és a kis eh, projektek finanszírozása gondolat lenne-e az internet program finanszírozását emelni, és a cross határon átnyúló regionális együttműködést erősíteni. Az én személyes véleményem és a régiók bizottságának véleménye az az, hogy igen. Hogyha megnézzük a reflekciós papírt az EU finanszírozás finanszírozással kapcsolatban. Az európai hozzáadott érték az elsődleges irány elv a költségvetés végrehajtációs papírt az EU finanszírozás kapcsolatban. Az európai hozzáadott érték az elsődleges irány elv a költségvetés végrehajtásában. Az Erasmusra gondolok, ez egy világos példa az egyértelmű hozzáadott érték. Én egy faluban élek, hogyha itt beszélünk sokat a GDP-ről, az életminőségről. Az életminőség szempontjából nagyon fontos, hogy milyen jók a szomszédok, milyenek a szomszédsági viszonyok, hogyha rossz a szomszédunk, akkor pokol. Érthetetlen, főleg ez határmenti régiókban. Azt hiszem, hogy többet kellene ebben mindenképpen beruházni. A határon átnyúló együttműködés 90 óta a határon átnyúló projektek finanszírozása erősödne. Ami az önkérdését illeti, érték, hogy ezek a kis projektek inkubátorként működnek, nagyobb projektek inkubátoraként. Én 25 éve között a projektet végrehajtó között, akkor bármit el lehet érni. Az alap bizalom kiismerik az administratív közigazgatási rendszereket, amelyek a határon átlépve nyilván mások, és sikeresből indult együttműködés programok adminisztrációja, ugye rendkívül bonyolult is lehet. Ön azt mondja, hogy többet kellene beruházni az interekbe. A probléma az, hogy túl sokat fordítunk adminisztrációra, nagyon, nagyon költségesek ezek a projektek. Azt is el szokták mondani, hogy olyan sok a kis projektív struktúrát úgy leegyszerűsíteni, hogy szinergiával és konzisztensebben működjön, hogy valóban lássuk a projektek